Voilà, chers collègues, on va reprendre euh, la séance. Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. Már így is késéssel kezdjük. Tízes napi rendi pont következik. A külső segítségnyújtás irányításának a bizottság által a központi részlegekről a külképviseletekre való átruházásának hatása a támogatások nyújtására. Kedves kollégák, ma délután az AFED bizottság bizottság Kara Pinkszen úrat tudja fogadni. 2010-ben ő volt a számövőszék elnöke. Pinkszen úr korábban európai parlamenti képviselő volt, és több alkalommal a belga kormányban miniszter volt. Fixen úrat szeretném személyesen is, és a szakbizottságunk nevében is szívesen üdvözölni. A múlt héten az Európai Parlament a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság javaslata alapján támogatta az ön kinevezését számvevőszéki tagként. Kiváló munkát végzett, és kiválóan dolgozik együtt a számvevőszék és az Európai Parlament. Pixel úr fogadta a kérésünket, hogy vegyen részt a 2011-es számvevőszéki jelentés értékeléséről folytatott vitáról ami pontosan a tízes pontnak a témája. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a DEVE szakbizottság számára készítettünk egy jelentést, illetve a DEVE a felelős a saját kezdeményezési jelentés készítésének. Navro Nikolász úr a mi részünkről a vélemény előadója, úgyhogy ma az első eszmecserét fogjuk lefolytatni, és javaslom, hogy először hallgassuk meg Mavro Nikolász urat. Ezt követően Pixten úr fogja megkapni a szót. Tehát most hallgassuk meg Mávro Nikolas urát, önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt gratulálni szeretnék Filipe Gácspereknek azért, hogy javaslatot tett arra, hogy szülesen egy jelentés a külső segítség nyújtány irányításának, bizottságát az átruházása témában, és hogy ennek keretében véleményt alkossunk a témában. Kell Pisztent út is hagy üdvözöljem a számövőszék részéről. Nagyon örülök, hogy jelen lehet a mai szakbizottsági ülésünkön. Az Európai Parlamentnek a szerepe rendkívül fontos. Nagyon fontos, különösen akkor, amikor az erős kül politikát, az erős külügyi politikát alakítjuk. Ez így volt eddig is, és még inkább így lesz akkor, amikor az megerősített kül- EU-s külső politikát alakítjuk a jövőben. A mai napon a külső segítségnyújtás témájával foglalkozunk, annak a megnyilvánulásával, a külső delegációi tevékenységeken keresztül adj, hívjam fel a figyelmet arra, hogy a bizottság ezen tevékenysége rendkívül jelentős a támogatások tekintetében, különösen a fejlesztési támogatásokat illetően. A Lisszaboni szerződés megszületett, és előírja azt, hogy a programképzés és a külső támogatásoknak az irányítása a megfelelő hatóságokhoz tartozik, és így az LKA, AKS is illetékes a témában. Arra kell ügyelni, hogy a kellő egyensúly érvényesüljön a hatáskörök gyakorlása során, és a legnagyobb hatékonyságot is biztosítani kell. A delegációk irányába való átadása a kompetenciáknak felgyorsíthatja a segítségnyújtás célba jutását és hatékonyságát, és lehetővé tette azt is, hogy hatékonyabb és átláthatóbb legyen egyben a külső támogatása az Európai Uniónak. Szólnunk kell arról is, hogy az emberi erőforrások hogyan alakulnak a külső delegációknál. Kulcskérdésről van ugyanis szó, és a jelentés tervezetben ezt hangsúlyosan szerepeltetni kell. Azok a személyek, akik a külső segítségnyújtással foglalkoznak, létszámban is növekedést kell, hogy megéljenek, és arra is ö, hangsúlyt kell helyezni, hogy a folyamatosság is biztosított legyen, és el kell kerülni a túlságosan nagy rotációt a személy összetételben. Szeretnék még utalni azokra a technikai ellenőrzésekre, amelyeket a delegációknak kell végezniük. De most nem csak azért, hogy az irányítás jobb legyen, hanem azért is, hogy a kitűzött célokat, célokat teljesíteni lehessen. A delegációk a kellő szakértelemmel kell, hogy rendelkezzenek, ez nélkülözhetetlen a hatékony munkavégzéshez. Úgy vélem, hogy hangsúlyoznunk kell azt is, hogy létezik egy nem hivatalos dokumentum a tanácsban. Ebben a tagállamok egy része azt igényli, hogy messzebb menően tudjon részt venni a program készítésben, a tervezésben, az elkász keredében, és hogy a személyzetnek egy része az így módon ö, legyen föltöltve összhangban a szocialista demokrata frakció fontosnak tartja a maga részéről azt, hogy a legnagyobb átláthatóság biztosítson, és nem szabad, hogy nemzeti hatáskörbe kerüljön a segítségnyújtási politikája az EU-nak. Hangsúlyoztuk azt, hangsúlyoztuk azt is, hogy bizonyos alapkérdéseket is még át kell vizsgálni. Készek vagyunk arra, hogy a DEVE szakbizottság, a fejlesztési szakbizottsággal együtt működve még tovább javítsuk a vélemény tartalmát, és még tartalmasába tegyük ott, ahol ez, ez szükséges. Mint hogy a javaslat esetében, mármint a véleménynyilvánítás tekintetében korlátozott a rendelkezésünkre álló betűszám, illetve terjedelem, ezért hát nyilvánvalóan szükre kell fogni a dolgokat, de készek vagyunk még ezt tovább bővíteni, és köszönhet a közreműködőknek. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Pixten úrnak. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Um, comme vous l'avez rappelé, ahogy emlékeztetett rá, nem az első alkalom, hogy eljövök az Európai Parlamentbe. Viszont az első alkalom, hogy engem ez a szakbizottság fogad. Szeretnék köszönetet mondani az elnökasszonynak, az előadónak, a szakbizottság összes képviselőjének, hogy meghívtak erre a mai ülésre. Általánosságban kétségkívül tudják, hogy az Európai Számvevőszék tagjait rendszeresen fogadják a szakbizottságok, illetve konkrétan a kokobű, hogy bemutassák a jelentésüket. Számunkra, és gondolom maguk számára is érdekes, hogy most a szak, egy szakbizottság előtt jelentem meg. Ezért még egyszer szeretnék köszönetet mondani önöknek. hogy bemutassam azt a dokumentumot, amely erről a, az illetékesség átruházásról szól, és ennek a hatásáról. Először is szeretnék gratulálni az előadójának, az előadónak. Természetesen elolvastam az általa készített dokumentumot, és úgy gondolom, hogy nagyon jól értelmezi a mi jelentésünket, és tényleg a lényegét tudta megragadni a vitának ezt tükrözi az előadó által készített dokumentum. Először néhány szót szólnék a háttérről. Ezt követően fogok rátérni az auditunkra, az auditunk eredményeire, és végül néhány összefoglaló megjegyzésem lesz. Ahogy mindannyian tudják, a folyamat 2002-ben kezdődött, és 2004-ben zárult le. Nagyjából három éves időszakról van szó, ez alatt kellett végrehajtani ezt a folyamatot. És azt is bizonyára tudják, hogy az Európai Számvevőszék már lefolytatott egy auditot a témáról 2005-ben. az értékelés eredményei általánosságban pozitívak voltak, de 2005-ben természetesen ugye épp, hogy lezárult a folyamat, a illetékesek átruházásának a folyamata, úgyhogy igazából nagyon korai volt a tényleges hatások elemzése szempontjából ez az időszak. Ezért 2009-ben a hármas, akkor hármas csoportnak nevezett, ma már hármas kamarának nevezett részlegünk egy második értékelési folyamatot indított, és erről van ma szó. Három okból készítettünk auditot. Az első, hogy a folyamat lezárása végétől eltelt időszak 5-6 év volt, úgyhogy arra gondoltunk, hogy na most már valóban jól kell, hogy működjön az új felállás, az új rendszert, nézzük meg. Megfelelő sebességgel kell, hogy működjön a dolog. A második ok az külügyi szolgálat fölállítása, ugye idén évelején kezdtem meg a munkáját, ezt is tudják. A harmadik ok a második audit eh, elvégzésének az, hogy nagyjából a bizottság által kezelt hatalmas összeg 80%-át körülbelül az új igazgatósági, igazgatási rendszeren keresztül költik el. Tehát ugye 8,89 billió eurót költ el nagyjából a bizottság, úgyhogy ennek a, ugye a világban is nagyon jelentős az értéke, és ennek a hatalmas összegnek a 80%-a az új rendszeren keresztül, igazgatási rendszeren keresztül valósul meg. Az audit a három az új folyamat három fő indokára koncentrált. A bizottság fokozni kívánta az eljárások sebességét, az eljárások minőségét, és a pénzügyi eljárást is egyszerűsíteni kívánta. Úgyhogy ez a három fő kérdés volt, amire koncentrálni kívántunk az audit során. Tehát a sebesség, minőség, a támogatás minősége és a pénzügyi eljárások mértéke, nehézkessége. Nézzük meg, hogy az audit milyen eredményeket hozott. Két főcímet szeretnék bemutatni. Az első, hogy mit ért el a bizottság, a második arra világít rá, hogy még mit kell tenni. Mit ért el a bizottság? A pénzügyi eljárások sebessége, mértéke, minősége szempontjából mit mondhatunk? sebesség. Azt mondhatjuk, hogy a folyamat e- eredményeként a bizottság több támogatást tudott kihelyezni, mint korábban. Bizonyára néhányan emlékezni fognak arra, hogy régen úgy fogalmaztunk, és el is mondtuk, hogy a támogatások során elég sok a hiányosság. Ezek jelentős mértékben megoldottak. A eljárás üteme szempontjából, tehát nagyobb mennyiségű támogatást tudott a bizottság kihelyezni gyorsabban, tehát a sebesség szempontjából is javult a helyzet. Azt is elmondhatjuk, hogy ha a pénzügyi eljárásokat megvizsgáljuk, az új eljárásnak köve, köszönhetően a pénzügyi eljárások javultak. A harmadik téma a támogatások minősége szempontjából a kép kevésbé egyértelmű, mint a másik két szempont esetében. Azt találtuk, hogy javult a támogatás kijelzés minősége, De ahogy a dokumentumban ezt láthatják, és az audit eredménye között is olvashatják, az a mód, ahogy a minőséget mérjük, vagy mérik, javítható. Túl nagy a hangsúly mostanáig, túl nagy volt a hangsúly a külső igazgatási, igazgatási rendszeren, amit romnak nevezünk. Jelenleg többé-kevésbé 130 delegációnk van. Ezen a területen több munkát kell és lehet végezni delegációs szinten a delegációk részéről. A jelentés két ajánlást tartalmaz. Az első, maguk a delegációk végezzenek értékelést a támogatás kihelyezés hatékonyságáról, így a bizottságnak is lehet információja, és így a bizottság is tudja tájékoztatni az Európai Parlamentet. Másrészt mennyiségi értékelést is kell végezni véleményünk szerint. A mennyiségi szó itt fontos. Olyan dolgokról van szó, amiket mérni lehet. Például a írástudatlanságról, ha beszélünk, akkor fontos, hogy mérni lehessen ennek a fokát. Ne csak azt nézzük meg, hogy mennyi pénzt költöttünk erre az írástudatlanság felszámolására, hanem nézzük meg az eredményt. Milyen mértékben javult a helyzet. Tehát a mérés nagyon fontos második téma az audit eredményei között, hogy mit kell még megtenni. Úgy gondoljuk, hogy a bizottsági igazgatást meg lehet erősíteni. Az audit három területet nevezett meg, ahol az Európai Külügyi Szolgálat és a delegációk közösen kell, hogy fellépjenek. Az egyik téma a monitorozás kérdése, a bizottság számára készítendő jelentések, illetve a bizottság részéről a parlamentnek történő beszámolás, valamint a igazgatási rendszer bevonása. A második téma az a e, helyi vezetésre vonatkozik, ott is kell még némi munkát végezni, és aztán ott van az emberi erőforrás kihívása, ami még mindig hatalmas. Ha a monitorozást és a beszámolói rendszert, valamint az értékelést nézzük, delegációs szinten rendszeresen kell végezni monitorozást. A rendszeresen szón van itt a hangsúly, nem csak alkalmanként, és minden delegáció számára egy általános stratégia kell, hogy érvényesen. Tehát mind a 130, vagy mondjuk 111 volt az audit idején, 2009 közep és 2010 között 2010 közepek között 111 delegáció volt. A belső jelentési rendszernek jobban kell koncentrálni a támogatások által elért eredményekre, és ezen eredmények mérhetőségére és mérésére. A bizottság számára nem könnyű ez a feladat, tudjuk, hogy nem lesz így könnyebb a bizottság helyzete, de azt is tudjuk, hogy ez nagyon fontos az európai adófizetők és a parlament számára, hogy a dolgokat mérni, kvantifikálni lehessen, és végül következtetéseket lehessen levonni arra vonatkozóan, hogy az eredményeket, a célokat elértük-e, vagy sem. Ha nem, akkor milyen mértékben nem teljesültek a célok. bizottság támogató szerepe, és most már a 31. oldal 51-es és egyéb bekezdésére szeretnék rátérni meg kell mondani, hogy a DEFCO személyzete, ugye idéntől így hívjuk, a személyzetben nagy a változás, a mozgás. Így, ahogy mi nevezzük, az intézményi memória egy részét elveszítjük, és javítani kell a szakpolitikai párbeszédre vonatkozó támogatást is. Ugye sok a költségvetési támogatás, és fontos a költségvetési támogatás szempontjából a politikai párbeszéd, de delegációs szinten kell itt változtatni az igazgatótás, és a projekteken keresztül megvalósuló politikai párbeszéd, illetve még más szakértői felkészültségre is szükség van, így a delegáció vezetőknek így kell körbenézniük és keresniük a megfelelő személyzetet. És már át is térnék az emberi erőforrás témájára. Volt egy nulla cél 2007-2013 között. A kihívás jelentős a bizottság számára. Kezelni kell a kevés és nem megfelelő mennyiségű emberi erőforrást, meg körül kell nézni, hogy jelenleg hogyan használják ki a személyzetet, és szorosan együtt kell működni a bizottság és a tagállamok között. Vagyis, hogy ugyanazt a munkát ne végezzék el a fejlődő országokban a bizottság is, meg a tagállamok is. Legyen együttműködés hogyha bizonyos tagállamok egy valamilyen munkát elvégeznek, akkor azt ne végezze el újra a bizottság, és fordítva. Valamint tapasztalat cserére is szükség van. Sokat tennivaló. A bizottság és a tagállamok közti együttműködés területén. Az emberi erőforrásokkal kapcsolatban néhány adatot szeretnék kiemelni, ami szerepel a jelentésben. Hogyha nézzük a delegációkat, az emberek vagy az alkalmazott személyzet 20%-a legalábbis az audit időszakban EU alkalmazott volt, 30% szerződéssel alkalmazott, és 50% helyi dolgozó volt. Hogyha sok a helyi dolgozó, sok az ideiglenesen alkalmazott dolgozó, az problémás, akár a központok szintjén is, három éves szerződéses alapon dolgozók, utána el kell, hogy menjenek a bizottságtól ezek a szakemberek, így nagyon sok tapasztalatot elveszítünk, sok információt elveszítünk. A jelentés egyik következtetése, hogy az emberi erőforrás szintjén sok probléma áll fenn. Elnök asszony, néhány uh, záró megjegyzésem lenne. Az év elejétől kezdődően felállt az LKS. Természetesen nagyon jól tudjuk, hogy milyen uh, kockázatokat jelent az Európai Külügyi Szolgálat felállítása. Véleményünk szerint, vagy véleményem szerint néhány dolgot meg kell vizsgálni delegációs szinten, megfelelő egyensúlyt kell kialakítani, széles értelembe vett diplomácia és támogatási feladatok között, a delegációkon belül a szerepek változnak nem csak támogatás biztosításáról van szó, programokon, projekteken keresztül, hanem egy politikai szerepet is kapnak, politikai poli, párbeszédet kell folytatni a fejlődő országokkal. Úgyhogy ez a szakpolitikai feladat és szerep jelentősen megerősödött. Így a támogatások nyújtása rendkívül fontos marad a jövőben is. Külön oda kell erre figyelni. Egy másik téma, amit meg kell vizsgálni, tudjuk, ismerik, hogy hogyan indult az Európai Külügyi Szolgálat, tudják, hogy hogyan, már is befejezem, elnök asszony, tudják, hogy hogyan alkalmazták ide a szakértőket, úgyhogy lehet, hogy igazából a bizottsági eljárásokat nem igazán ismerik ezek az új emberek. Ha megnézzük a delegációkat, főleg ha delegáció vezetőket, egyet fognak velem érteni, hogy alkalmánként még egy képviselő vagy egy bizottsági alkalmazott számára is, mielőtt pontosan meg tudja valaki, hogy az Európai Uniós gépezet hogyan működik, arra, ahhoz elég sok időre van szükség. Hogyha új delegáció vezetőket vesznek föl, két-három hetes kiképzést kapnak, az nem biztos, és itt fontos a feltételes fogalmazás, nem biztos, hogy elégséges lesz. Úgyhogy még sokat kell tanulni. Utolsó megjegyzésem, és már is befejezem a bevezetőmet, elnök asszony. A Európai Külügyi Szolgálat és a DEFCO szerepeinek tisztázatlansága. Elmondhatom azt is, természetesen sokat egyeztetünk el erről a főképviselővel, Eston asszonyal, és Pibax biztos úrral is. Még nem tervezzük, de a közeljövőben sor fog kerülni az Európai Külügyi Szolgálat auditjára. És hogy visszautaljak a bevezetőm elejére. Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani, majd ha lesz, meg lesz az audit. És azt is el kell döntenünk, hogy most, vagy két év múlva, vagy mikor készüljön az audit mondjuk olyan időszakban, amikor az EKS már két-három vagy négy év óta dolgozik. Ezt majd a számvevőszék el fogja dönteni. Elnök asszony, köszönöm szépen a türelmét, köszönet az előadónak és a szakbizottság többi képviselőjének, köszönöm a türelmét. Elnök, köszönöm szépen Pixen úr, a, nagyon érdekes volt ez a bevezető. Megkezdjük a vitát. Preda úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. PPE și așa mai toate... Árnyék jelentéstevője vagyok a néppártnak, és nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk van ma Mavro Nikolász kollégánk véleménye kapcsán vitát folytatni. Köszönöm szépen Pinkston úr eh, előadását is. Azt gondolom, hogy azon kell fáradoznunk, hogy az igazgatási rendszert a külpolitikai tevékenysége kapcsán javítsuk. A jelentés, amelyet a számvevőszék elfogadott, számos pozitív szempontot sorol fel. de sajnos néhány kevésbé örvendetes szempontot is. Mavro Nikolász kolléga megjegyzéséhez szeretnék néhány kiegészítéssel csatlakozni, és ezeket módosító javaslatokként fogalmaznám meg. A dereguláció a külügyi szolgálatban abból állt, hogy a külpolitikai tevékenység láthatóságát növeljük. És azt gondolom, hogy a Lisszabon utáni időszakban ehhez ragaszkodnunk kell. Plusz erőfeszítéseket kell tennünk a bizottság részéről is annak érdekében, hogy után kövessük az európai tevékenységeket. Felelősségteljesebben kell eljárnunk, ami az Európai Unió segítségnyújtását illeti, illetve ezen tevékenység láthatóságát. A második bekezdéssel kapcsolatban Ezzel én teljesen egyetértek. Ami a szomszédsági politikát illeti, itt az állásfoglalás a külügyi segítségnyújtásra vonatkozik. És azt gondolom, hogy itt el kell kerülni a zűrzavart. A hármas rész, hármas bekezdés végén utalás van az európai számbevőszék álláspontjára. És azt gondolom, hogy itt egyértelműbben kell eljárnunk, látnunk kell azt, hogy hogyan alakítjuk ki az optimális egyensúlyt a tervezőhelyek között a fejlesztés esetében, illetve a kereskedelmi tevékenységek esetében. Minden számos feltétel függvénye. Azt gondolom, hogy rugalmasan kell eljárnunk. Nem absztrakt módon kell ezt az egyensúlyt létrehozni, hanem az úgynevezett tervezőhelyek eh, kiosztásával annak érdekében, hogy a külügyi tevékenység koherens módon történjen. Egy olyan részre szeretnék utalni, ami nem szerepel az állásfoglalásban. Az unió delegációi, illetve a tagországok nagykövetségei fontos, hogy jobban egyeztessék fellépéseiket, hiszen Mindez nagyon fontos egy hatékony külügyi segítségnyújtás szempontjából, illetve egy olyan külpolitika szempontjából, ami fontos, hogy koherens maradjon. Nagyon szépen köszönöm Preda úr. Lük Bagult úrnak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek aránylag, az Európai Bizottság osztja nagyon nagy mértékben azokat a következtetéseket, amelyeket a számbevőszék fogalmazott meg. A jelentés jól mutatja, hogy a brüsszeli támogatás irányításának a delegálása a külképviselők irányába egy sikertörténet. Ugyanakkor azért vannak gondok is, de ezek száma aránylag alacsony ami a fejlesztési irányítási programokat illeti, és máskülönben erről beszél a parlamenti jelentésnek az anyaga is, Mávro Nikolász úrnak a, az anyaga, nevezetesen, hogy ezek a jelentések nem mindig hozzáférhetőek és a turnover is, tehát a rotáció, a forgása a személyzet összetételeben is valóban nagyon jelentős, talán túlságosan is jelentős. Ami a többlet létszámot illeti, valóban arra van szükség, hogy igazán csökkenjen a létszám, és még jobban dolgozzanak az ottani munkatársak. A fejlesztési politika szolgáltatban álló külképviseletek arra azok kell, hogy fáradozzanak, hogy még jobban meg lehessen határozni a támogatási programoknak a tartalmát és felhasználását. Aztán a külképviseletek közötti munka erő elosztás is jobban kell megoldani azért, hogy ki, ki aki ezeket a külképviseleket dolgozik, ki tudja futni az idejét. És végezetül pedig a fejlesztési politika hatása esetében meg kell említeni azt, hogy a partnerországok és az internetes területeknél nagyobb koncentrációval kell élni, és ha ez megtörténik, akkor a munka terhelés tekintetében és a szakértelmi rendelkezés állat tekintetében is előbbre tudunk jutni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig ismételten megadom a szót jelentéstevőknek, Makro Nikolás úrnak, hogy levonja a következtetéseket. Úgy gondolom, hogy ez most az első eszmecsere, és ennek keretében hagy fogalmazzam meg, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, ami elhozott Pinkster úrtól és a utóbbi hozzászólótól. Azt hiszem egészen kiváló hozzászólások voltak, és igazi eszmecserét tudtunk most folytatni olyan kérdések körében is, amelyekről a korábbiakban a szakbizottsági ülésen nem beszéltünk. Na most, ami a néppárt képviselőtől e, elhangzott hozzászólást, illetés javaslatot, azt hiszem, hogy e, tekintetben nincs gond. Az EKS esetében, az Európai Külügyi Szolgálat esetében az a párbeszéd, amely folyik a nagykövetségek és a külképviseletek között lehetősvé teszi majd azt, hogy egy olyan szöveges megoldással éljünk, amely azt hiszem tartalmas lesz, és ez várjuk a különböző módosító indítványokat. Ezek teszik majd lehetővé, hogy még pontosabban tudjunk fogalmazni, és tovább javítsuk a szöveg minőségét. Köszönetet mondanék valamennyi hozzászólónak. Úgy gondolom, hogy konzenszánciára van szükségünk, és reprezentatívátásra egy olyan témakörben, amely, ahogy Pinkston úr is mondotta, lehetővé teszi azt, hogy még jobban, még hatékonyabban tudjunk fellépni, és még jobban ki tudjuk domborítani az EU által végzett tevékenységet. Elnök, január 10-e dél a határidő a módosítókra, az AFET-ben pedig január 31-én fogunk szavazni, és a DEVE szakbizottságban pedig február 29-én. Javaslom, hogy most haladék nélkül térjünk át a 11-es napirendi pontunkra. Ez pedig egy jelentés, mégpedig a Gázában megrendezett 11. palesztinia palesztin parlamentközi ülésről szóló jelentéshez. Az ülésre októberben került sor, október 30-es, november 3-a között, hagy adjam meg a szót azon kollégáknak, aki az Európai EU Palesztinának közinek az elnöke. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az AFET tagjainak azt a lehetőséget, hogy ezt a jelentést bemutathatom. Nagyon fontos, hogy a delegációk is készítsenek jelentéseket az AFED-ben, hogy mindenki tudja azt, hogy milyen munkát végzünk és fontos, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül egymás munkáját. A látogatás Gázába történt, korábban meglátogattuk Cisziordániát is. A, az utazási korlátok miatt nem könnyű meglátogatni a gázai övezetet, Cisziordániát és Kelet-Jeruzsálemet ugyan, egyes ugyanazon időszakban, ez egyszerűen lehetetlen. Október 30-a és november 3-a között eh, tartózkodtunk Gázában, novemberben. A látogatás eh, fő célja, hogy a PLC tagjaival találkozzunk, a jogalkotási tanács tagjaival, és a gázai övezetben ta- találkoztunk a politikai képviselőkkel korábban, csak arra volt uh, lehetőség, hogy a reformokat vizsgáljuk meg. Jelenleg azonban most ragaszkodtunk ahhoz, hogy a béka megállapodást, amit a Fatah és a Hamak is aláírtak, és ennek e, értelmében ragaszkodtunk ahhoz, hogy az összes e, politikai része, részvétel, részevel találkozzunk. Történelmi momentumot éltünk meg, Találkoztunk a, a PFLP Hamas Fatah képviselőivel és számos független képviselővel is, és egy nagyon élénk vitát folytattunk, és őszinte vitát nagyon sok kérdésben. Természetesen udvariasak voltunk egymással, egyetemesítettük azt, hogy az Európai Parlament támogatja a pluralizmust, a toleranciát és a demokráciát, a különböző nézeteket és a nyitott társadalmat, a nyílt társadalmat. Képviselők felvetették a halálbüntetés kérdését, és a Fatah képviselő biztosított bennünket arról, hogy mi az Európa Tanácshoz csatlakoztak a demokrácia partnerséghez, itt kötelezettséget vállaltak ebben a megállapodásban, arra nézve, hogy eltöröljék a halálbüntetést, és ők eltökéltek ebben a kérdésben. A Hamas képviselői már kétértelműbbek voltak ezen a ponton, és azt mondták, hogy vannak, voltak olyan európai tagországok, ahol volt halálbüntetés, és én elmondtam azt, hogy egy olyan európai tagország sem lehet az EU tagja, amely rendelkezik a halálbüntetéssel. Tehát ez egy olyan pont volt, ahol nem értettünk egyet. Volt egy további kérdés is, ami természetesen felmerült, ez pedig a gázai övezet um, elfoglalásának kérdése, illetve szólásszabadság, a sajtószabadság kérdése, illetve más szervezetek létrehozásának szükségessége. A PFLP képviselői elmondták azt, hogy nem könnyű a gázövezetben tevékenykedni, és az Európai Parlament támogatására szükségük van, annak érdekében, hogy jogaikat megvédjék. Azt mondták, hogy sokkal könnyebb lenne hogyha nyitott módon lehetne dolgozni, és eh, nem lennének ők kitéve a fő, legfőbb irányító csoport kényekedvének a térségben. Egyértelművé tették azt, hogy támogatják az ellenállás fenntartását, amikor nyomást gyakoroltunk rájuk, és megkérdeztük azt, hogy mire gondoltak, ez alatt, és hogyan tervezték ezt az ellenállást fenntartani. Számos képviselő jelezte azt, hogy úgy érzik, hogy minden lehetőség nyitva áll, de a többség azt mondta, hogy a békés politikai ellenállás módját szeretnék választani. Az ENSZ kezdeményezését is támogatják, 77%-a mind a vezetben, mind pedig Cisziordániában úgy érzi, hogy az ENSZ a megfelelő út a békés előrelépéshez, illetve a palesztin állam elismerése. Fel voltak háborodva az USA döntésén, miszerint eh, beszüntették az UNESCO-nak juttatott támogatást, úgy érezték, hogy kettő standardok léteznek, és a PLC képviselőinek egy része felhívta a figyelmet arra, hogy az arab tavasz nem pusztán egy helyen történt, ez Európa számára különösen fontos volt. A saját felelősségünk és kötelezettségünk szempontjából ugyanúgy, ahogy, ez az esemény fontos volt a közel-kelet számára támogatjuk a szíriaiak, a líbiaiak, egyiptomiak jogait. Ez volt látogatásunk fő célja, de természetesen az onrával is, a menekült ügynökséggel is folytattunk megbeszéléseket, elmondták azt, hogy az iskolaprogramjaikat nehezen tudják fenntartani a szűkös finanszírozás miatt. illetve az év végén befejeződnek az egészségügyi oktatási programjaik, és nem tudják ezt továbbvinni, kivéve, ha nem kapnak ehhez támogatást, kivéve, ha ehhez kapnak támogatást. A gázai övezetben a gyermekek felének iskoláztatásáról gondoskodnak, 230 ezer gyermekről van szó. Emberjogi képzést, oktatást biztosítanak ezen gyermekek számára, tanítják a, a holokausztot is, illetve az ENSZ állásfoglalásáról is oktatnak. A gázővezetben tízezer gyermek kívül van az iskolai rendszeren, hiszen a gázai övezet eh, messzebbi területein eh, élnek, és a politikai helyzet miatt ezek a térségek nem hozzáférhetőek, és a lakosság számára ez nehézséget jelent. Nem fér kétség ahhoz, hogy eh, a gázai övezet egy nyílt börtön, úgymond nincsen gazdasági tevékenység, és körülbelül a gazdasági tevékenység 5%-a maradt fenn mindabból, ami a megszállás előtt létezett. Izraelből a gázai övezetbe történő single crossing esetében pusztán egy részét sikerült uh, az exportoknak megvalósítani, és a segítségnyújtáson kívül is import sincs. Az onra az építkezéshez szükséges építőanyagokat behozta az országba, száz iskolát kéne építeni, de ezeket nem tudja megépíteni, mert nem elég az építőanyag. A határon, az egyetemi határon található alagúton keresztül is érkeznek építőanyagok, de ez illegális, és nem lehet a, az összes építőanyagot így bejuttatni az országba. 1200 alagút van, és ezek nyílt módon működnek. Helyenként megtámadják őket az izraeliek, de nincsenek korlátozások. Hogyha a kezélvezetben valaki megengedheti azt, hogy vásároljon, akkor vásárol, hanem akkor pedig e, a nemzetközi segítség nyújtása múlik a sorsuk, kb. 50%-a a lakosságnak, és a lakosság 50%-a 15 év alatti. A megszállás tönkre teszi a lakosságot. Az egyik legfelháborítóbb dolog, amivel találkoztunk, az az volt, hogy Március óta 29 ezer 29 gyermeket lőttek le az izraeli katonák a gázai jövezetben 2010 márciusa óta, mert túlságosan közel jöttek a határhoz. Izrael egy 300 méteres zónát alkalmaz az izraeli határ gázai oldalán, és elméletileg, hogyha valaki belép ebbe a 300 méteres zónába, akkor igen nagy a valószínűsége annak, hogy őt lelövik. Ezt jelzik a táblák is. A 29-ből 19 gyermek 13-17 év között volt, és ezeket a gyermekeket lábon karon lőtték, egyiküket fejbe lőtték, Szerencsére egyikük sem veszítette életét, de el tudják képzelni azt a traumát, amelyen ezek a gyermekek keresztül mentek és családjaik. Mielőtt lezárom a mondandómat, el szeretném mondani, hogy szívesen válaszolok a képviselő, kérdésére. Találkoztunk a civil társadalom képviselőivel, meglátogattuk az egyik iskolát, egy nőügyi szervezetet is támogattunk, a vízművekkel is találkoztunk. Teljes mértékben tönkretették a flórát a Gázában, az ekoflórát és nagyon-nagyon súlyos a helyzet a gázai övezetben, lesújtó a kép. Nem tudom, hogy van-e más megoldás, mint az, hogy a nemzetközi közösség követelje a megszállás megszüntetését. Gilát Sálit fogva tartása miatt volt a gázai övezetben a megszállás, őt szerencsére elengedték, visszengedték családjához, de a nemzetközi közösségnek továbbra is ragaszkodnia kell ahhoz, hogy kimondja. Eljött a, annak az ideje, hogy komolyan vegye mindenki a gázai helyzetet, és nem szabad megengedni azt, hogy az ott élő embereket úgy kezeljék, ahogy jelenleg kezelik őket. Az utolsó gondolatom a következő. Találkoztunk a börtönben tartottak egy részével is, akiket nemrég eh, eh, engedtek szabadlábra a Gilát Sálittal kapcsolatos csere kapcsán nagyon fiatal katonáktól kezdve, illetve emberektől kezdve időseken át érintettek eh, az emberek. Volt egy olyan férfi, aki 25 éve töltött börtönben, nagyon kiózanító volt a találkozó velük továbbra is eltökéltek a palesztin állam létrehozását illetően. Voltak olyanok, akik nagyon haragudtak Európára a hiányos figyelem miatt. Izraelbörtönben továbbra is 5000 palesztin tartanak fogva, és közülük 106 gyermek, 22-en megválasztott képviselője a PLC pártnak és őket a Gilad Salit ügy kapcsán tartóztattak le és börtönöztek be annak idején. Az AFET lehet, hogy egy e, jelentést is kezdeményezhetne, hiszen az említett pártnak nincsen lehetősége arra, hogy jelentést készítsen. Az AFET létrehozna hozhatna egy saját kezdeményezési jelentést a gázai eh, beli helyzetről, és az EPLC képviselő minden bizonyára támogatnának bennünket, illetve mások is. Egy ilyen jelentés előkészítésében azt gondolom, hogy nagyon fontos komolyan vennünk ezt a jelentést, hiszen egy új generáció nő itt fel fiatal generáció, akik csak gyűlölni fogják Izraelt, ha nem változtatunk gyorsan a helyzeten. Két államra van szükségünk, Izraelre és szomszédaira, akiknek szintén békében kell élniük. Egyébként nincsen más hosszú távú békés megoldás. Tehát nagyon fontos a gázai helyzetben jelenlegi helyzetet megváltoztatni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Derossa úr ezt a jelentést, ezt a beszámolót, és Kill Nielsen asszonynak adnám meg a szót. Excusez-moi. Elnézést, nehezen találtam meg a gombot. Ha megengedik, akkor picit kiegészítenem mindezt, mert hogy a nők és férfiak egyenlőségi szakbizottsága ugyanebben az időben volt Gázában, de Cisjordániában is, Izraelben is, és a gázai vezetben. Ugyanis a FAM szakbizottság érdek és tanúsított azon problémák iránt, amelyekkel a nők szembesülnek ebben az övezetben. Ha megengedik, akkor néhány kiegészítő információval szolgálnék röviden mint hogy a gázai női bizottsággal találkoztunk, és meglátogattunk egy olyan helyet is, ahol az UNRA lép fel, és ahol a nők egyenjogúságaért küzdenek. Nos, szóval ezen látogatások alapján ezt el tudom mondani azt, hogy kettős elnyomásnak tárgyai a nők. Egyrészt tárgyai vagy alanyai azon elnyomásnak, amelyet a nők mindenütt ismernek, ott, ahol patriarchális társadalom uralkodik. Másrészt pedig a blokkád helyzet alapján is emmetlen körülmények közé, körülmények közé szorulnak. Na most erről nem nagyon sokszor szoktak beszélni, de iszonyatos helyzetnek vannak kitéve a gázai övezetben, ahogy Dörösszá úr mondotta az imént. Gáza lakosának hatalmas része gyermekekből áll, akiket gondozni kell, akiket élelmezni kell, és hát a legtöbb esetben a nők, asszonyok látják el ezeket a feladatokat, és állnak sorban azért, hogy az élelmiszer segélyhez hozzájussanak, amelyet nagy részben máskülönben az Európai Unió szolgáltat. A jövő kilátásai pedig semmilyenek, figyelembe véve azt, hogy milyen erőteljes mértékű a munka nélküliség a gázai övezetben. Azaz nagyon nehéz helyzetben élnek ott a nők, és ezt külön ki akartam emelni. Aztán van egy további elem, talán meglepő egyesek számára. Ha lát látták azt a filmet, amely Gázáról szól, és amelyet sok helyen vetítenek Franciaországban, Belgiumban és másút, a gázai disznó, a gázai sertés. most a film egy kicsit komikus filmnek minősíthető, de ugyanakkor az, amit bemutat az a film, ő tökéletesen lefedi a valóságot nem mondhatjuk azt, hogy ő hamis képet adna a helyzetről. És ebben a filmben van máskülönben egy pici kis történet, amely arról szól, hogy Viagrát kívánnak vásárolni, tehát láttuk az egyik színészt, aki felmutat egy, aki felmutat egy gyereket, hogy vegyen egy patikában Viagrát. Na most nem véletlenül van ez így, ugyanis a gázai nők azt mondották, hogy a Viagra az egyik olyan termék a sok közül, amely nap mint nap eljut hozzájuk, eljut Gázába a különböző alakutangon keresztül, mert hogy hát nincs mit tenniük a férfiaknak, úgyhogy a hétköznapjaik a nőknek ebben a bezártságban, ebben a gettó helyzetben egyáltalán nem boldog helyzet. Ezt szerettem volna kiegészítőként mondani. Ennél köszönöm szépen, Gomes asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani Kilnézon asszonynak és Darassa úrnak a jelentés elkészítéséért. Nem is kell, hogy elmondjam, hogy mennyire szolidális vagyok a gázai néppel, hiszen aránytalanul szomorú helyzetben élnek, és ez mindannyiunk számára szégyen. és el szeretném mondani azt is, hogy Izrael népének a barátja is vagyok. Nem hiszem, hogy a, az a helyzet, ami most Gázában kialakult, az az izraeli nép érdekét szolgálja. Nem gondolom így. Attól is félek, hogy a közelkeleti béke folyamat túl hosszú ideig tartozik, az amerikaiak a választások tagállamokkal, teljesen ugye, paralizálni tudják a helyzetet. Aston asszony foglalkozik a témával, és próbálja a megoldást keresni a konfliktusra, de hát se ő, se az egész Európai Unió egész nem képes új megoldással előállni. az Európai Uniós problémák miatt sem a parlamentnek kezdeményezése kell élnie. De Rossza úrnak igaza van, amikor azt javasolja, hogy a külügyi szakbizottság legyen kezdeményező, készítsen jelentést a gázai helyzetről. Azért, hogy nyomást gyakoroljunk, és az alapkérdésekre megoldás szülessen. Úgy gondolom továbbá, hogy a gázai helyzet miatt és Izrael és Palesztina közötti kapcsolat miatt az arab tavasz kontextusa alakultat is ki. Nemrég fogadtam, nemrég láttam a BBC-n egy dokumentumfilmet arról a helyzetről, hogy mennyire egyedül maradnak az emberek Egyiptomban, hogy a kivándorlókkal kereskednek, szervkereskedők, vagy bármilyen más célból hatalmas veszélynek vannak kitéve ezek az emberek, a bevándorlók, és ez Izrael esetében is érvényes, úgyhogy nem hiszem, hogy továbbra is szemet hunyhatunk a helyzet előtt, és egyetértek azzal, hogy Derasza úr által javasolt kezdeményezés, igenis tegyük meg, elnök. Köszönöm, Lambergis úr. Uh, thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Derosza úrat szeretném kérdezni. Kiváló lehetősége volt arra, hogy beszéljen a gázai politikusokkal a palesztin vezetőkkel, Hamas vezetőkkel. Most pozitív változásokat vélnek felfedezni a Hamas esetében, de talán ön meg tudja mondani nekünk, hogyha hogy egyértelmű elképzelésük van-e az esetleges állam területére vonatkozóan, beleértve, hogy milyen határok kéne, hogy letárolják ezt az államot, és osztják-e azt a megközelítést, hogy hogyan lehet a szomszédos államokkal majd együtt élni, kölcsönös elismerés alapján, beleértve Izraelt is. Van-e osztott közös pozíciójuk a Hamasnak és a Fatának? És remélik-e, hogy a jövőbeni Palesztina számára egy vezetés lesz egy rendszer, vagy esetleg kettő vezetés lesz, például Izrael és a szomszédos országokkal kapcsolatos kérdésekben hogyha a Gáza jövőzet, vagy Palesztina több millió menekült tábori lakosnak lesz a, az országa, akkor milyen lesz a jövője ennek a területnek? És ez az állam, ez egy olyan, ezt egy olyan helynek tekintik, ahol élni fognak, élni tudnak. hogyha már most is ugye túl sokan élnek Gázában. És továbbá milyen jövőbeni palesztin állami perspektíva van, hogyan lehet, hogyan fog majd nemzetközi szerződéseket kötni, katonai biztonsági témákban, például Iránnal, Oroszországgal, Kínával. Olyan kötelezettséggel, hogy például védeni kell Kínát, Kína esetleg kötelezve lesz arra, hogy Palesztinát védje, és nemzetközi szervezetek, esetleg ENSZ elé fognak kerülni ezek a témák. Vajon a helyzet véke folyamataihoz hozzájárul-e mindez, vagy inkább csak fokozza a fenyegetettséget? Ha beszélt a Hamas képviselőivel, talán szóltak arról is, hogy a határokon át történő lövésnél izraeli tankok, városok, faluk, ott is meghaltak gyerekek ilyen lövöldözésekben. elítélik-e, elismerik az ilyen eseményeket, és készen állnak-e arra, hogy leálljanak az ilyen fellépéssel. Talán most egy kicsit többet tudnánk meg öntől a közvetlenül erről a helyzetről. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Darasszáó szeretne hozzászólni? Nagyon sok témát szeretnék említeni. Először is én a DPLC-nek vagyok az elnök, és nem a Hamasznak vagyok, se a Fataknak, se a PFLT-nek nem vagyok elnöke. Ezt pontosítottam. PLC-vel találkoztam, az összes érdekelt politikai félel egyeztettem, de olyan szervezetekkel, amelyek erőszakos eseményekben részt vesznek, nem egyeztettem. Ezt szerettem volna pontosítani. Az én szerepem, hogy a DPLC elnöke vagyok, remélem, hogy a következő évben jövőre szervezni tudunk egy parlamentközi találkozót az összes érdekelt fél delegációjával, Palesztina, Cisjordánia, Gáza, stb. képviselővel itt Brüsszelben. Nagyon jó lenne. 2006 óta nem volt ilyen találkozó, és szerintem ez egy hasznos esemény lenne, hogy mindenki azt ahhoz ülne itt, és pontosan ezeket a kérdéseket közvetlenül az ottani felelősöknek lehetne fölteni. Mi, mint parlamenti képviselők. Én azt tudom elmondani, hogy az Európai Parlamentnek mi a véleménye ezekről a témákról, de más szervezetek nevében nem tudok én felszólalni, nem tudok azért felelősséget vállalni. Természetesen a találkozókról szóló jelentésről tudok egy másodat készíteni és elküldeni önnek. Hogyha bármelyik szakbizottsági tag kéri ezt a jelentést 40 oldalas körülbelül, akkor küldjék meg az e-mail címüket, és el fogom küldeni ezt a jelentést mindenkinek, aki kívánja. A lényeg, és ezt egyértelművé tettük, hogy az Európai Parlament ellenzi az erőszakos cselekményeket. A PLC tagok nagy része, és néhány Hamas képviselő is, a függetlenek, a Fatah is egyértelművé tették, hogy ők is támogatják a békés ellenállást, a és kifejezték azt, hogy a 67-es határokat tiszteletben tartják, ezt vállalják, a 67-es határok közti államot támogatnák, a Hamas kicsit kevésbé egyértelmű, de azt vállalták, hogy el tudják fogadni a 67-es határok között a palesztin államot. Persze vannak véleményeltérések a tekintetben, hogy a vállalás pontosan mit is jelent, és hogyan tudunk tovább lépni, további vállalásokat elérni. az például a rakéta kilövés Gázából Izrael felé, a parlament részéről mi teljesen egyetemvé tettük, hogy ezzel le kell állni. Ennek semmilyen alapja, és a nemzetközi jogot mindenki tiszteletben kell, hogy tartsa a konfliktus helyzetben. Ez nem csak a Izrael, hanem a palesztin oldalnak is tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot. És a nemzeti közi jogban teljesen egyértelmű, hogy polgári lakosságra semmilyen okból nem lehet támadni, lőni. Ezt egyértelművé tettük Gázában. Én úgy gondolom, hogy mint a parlament képviselői, mi a parlament szakpolitikáját és a szak parlament véleményét, hozzáállását kell, hogy tolmácsoljuk, ezt megtettük. Azt is egyértelművé kívántam tenni, és meg is tettük, hogy a parlament az emberekre gondol mindig, a palesztin emberekre, mi nem a frakciók, vagy az egyes politikai irányultságokat támogatjuk, hanem a palesztinokat. És maguk a palesztinok kell, hogy eldöntsék, hogy mi legyen az ő politikai jövőjük. Nem hiszem, hogy bármely társadalomtól azt el lehet várni, hogy politikailag egységes legyen egy olyan demokratikus ország sincs Európában, vagy társadalom, ahol csak egy politikai párt lenne. Mindenhol több tucat aktív politikai párt működik, és Izraelben is ez kell, hogy legyen a helyzet, és Palesztinában is. 14 politikai frakció létezik most, Cisziordániában, Gázában, Kelet-Jeruzsálemben 14 azt javasolni, hogy csak egy politikai irányultság legyen, és mindenki álljon be mögé, például Fata mögé, ez irreális. Amit megtehetnek a béke folyamat során, hogy politikai lépéseket tegyenek a palesztin állam elismerése irányában. Ezen a héten is már egyeztetések történnek, és választások előkészítése már folyik, a választói bizottságot állítanak föl a választások monitorozása céljából. Remélhetőleg a parlamentünk el fogja fogadni, hogy hasonló módon monitorozzuk a választásokat, mint hogy azt a múltban is megtettük. Az egyik kritikus téma szerintem a választások során az lesz, hogy aki részt vesz a választáson, nemzetközi közösségi garanciát kíván. Európa, Egyesült Államok is azt kívánja, hogy tartsák tiszteletben aztán a választás eredményeit, mert az elmúlt esetben ez nem így volt, és ez problémás lenne. Most nincs értelme, hogy belemegyek az egyéb részletekbe. A valóság az, hogy a békés megoldást kell támogassuk, a békés palesztin állam fölállását kell, hogy támogassuk, és tiszteletben kell tartsuk a palesztin nép döntését, amit választások során fejeznek ki és határoznak meg. Egyébként kettős játszmába fogunk belemenni, hiszen nem tartanánk tiszteletbe a demokráciát ott, úgy, mint ahogy másoktól elvárjuk, hogy tartsák tiszteletben. Ezt szerettem volna megjegyezni. Végül még egy megjegyzésem lenne. Nem hiszem, hogy hasznos lenne az AFET szakbizottság számára, hogy saját kezdeményezési jelentést készítsen. Persze én nem vagyok a bizottság tagja, és ezt nem tudom eldönteni. Még két megjegyzésem lenne, hogy nem említettem, hogy meglátogatunk egy egyetemet, sőt két egyetemet Gázában. Körülbelül 50 ezer egyetemista van Gázában. Kevesebb, mint a 10%-uk kap munkát a végzetteknek. Gázában egy olyan egyetemista sincs, aki az Európai Erasmus programban részt vehetne. Egy sem. Több ezer izraeli egyetemistának erre lehetősége van, azért, mert bizonyos kor alatt a gázaiak nem utazhatnak. Az egyetemi oktatók utazhatnak, de az egyetemisták nem, nem élvezhetik az Erasmus diákcsere elényeit. És ez egy másik olyan téma, amivel foglalkozni kell, és az izraeli hatóságok egyeztetni kell, hogy ezek a diákok igenis utazhassanak. Végül, legesleg végül, egy olyan téma, ami nem közvetlen kapcsolódik Gázához, viszont közvetlen kapcsolódik a békés folyamatokhoz. Izrael és Palesztina jövőjéhez. A beduinokról szeretnék szólni. 200 ezer beduin él izraeli arab polgárként Izraelben. viszont 13 ezer konkrétan izraeli katona ellenőrzés alatt él a Cisziadániában. Jelenleg az izraeli kormánynak vannak tervei, hogy arra vonatkozóan, hogy 30 ezret közülük a szivatagba, úgynevezett autonóm falukba, tehát ilyen indián stílusú rezervátumokba költöztessenek el oktatási lehetőség nélkül, infrastruktúra, víz, áram nélkül. És ez szintén egy másik olyan téma, ahol az emberi jogok kérdését föl kell vetni. A parlamentnek hangsúlyozni kell az emberi jogok betartását, annak fontosságát, és meg vagyok arról győződve, hogy Európa ereje, amikor Európa hangsúlyozza, hogy a nemzetközi jogot, az emberi jogokat és a demokratikus jogokat tiszteletben kell tartani, úgyhogy ha bármilyen lépést tesz a szakbizottság, akkor ez kell, hogy a középpontban álljon, hiszen a palesztinok, az izraeliek, az izraeli arabok is diszkriminációmentes elbánásban részesüljenek. Köszönöm. Tennak úr szót kért? Köszönöm szépen, elnök asszony. Sokszor elmondtam a múltban is, hogy a demokrácia, pluralista demokrácia nem csak egy szavazási eljárás, választási eljárás. Itt alapvető emberi jogi, szabadságjogok, kisebbségi jogok tiszteletben tartása áll e mögött, a vallási és a női jogok tiszteletben tartása, főleg a közekelten. De rosszul szavaihoz csatlakozva, ez egy kicsit olyan, mint az Egyesült Királyságban is például egy betiltott terrorista szervezete, ez az EU is. Az 1944-es határozatot nem tartották be. Miért kellene, hogy én tiszteletben tartsak bárkit, még akkor is, hogyha a lakosság nagyobb többsége rájuk szavaz. Az én értelmezésemben ez nem demokrácia. az iszlám blokk van, ahol 60%-os arányban győz, de attól félek, hogy ez nem igazán megoldás, ez egy komoly probléma, és valójában ez kellene tisztázni, hogy most itt a demokrácia azt jelenti, hogy választásokat rendeznek, vagy pedig azt jelenti, hogy alapvető jogokat a pártok tiszteletben tartanak, hiszen sok embert nem engednek szavazni, illetve nem engednek törvényjavaslatokkal előállni, ezért például, ha valaki a demokráciát úgy értelmezi, mint a nyugaton, akkor biztos, hogy félreállítják. Úgyhogy a helyzet sokkal bonyolultabb, és szerintem nagyon sok olyan kérdés van, amivel még nem foglalkoztunk. Elnök, köszönöm, Oken asszony. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Csak reagálni szeretnék Tenok úrra. Jó lenne megnézni azt, hogy hány eh, párt ismeri elmen. Palesztinát. A legtöbb számára nem is létezik Palesztina. Nézzük meg a térképeiket. Fontos tiszteletben tartani a választásokat, ahogy ezt eh, Egyiptomban is tettük. Én nem voltam választási megfigyelő, de ez szabad eh, és felválasztások keretében történt. Van egy megjegyzésem Landsbergis kollégára reagálva. Azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha a korábbi Szovjetunió által megszállt országokból érkezők támogatnák azokat az embereket, akik jelenleg élnek megszállás alatt. Eh, Gáza megszállás alatt van, de Palesztína is súlyos problémákkal küzd. Ha megnézzük azt, hogy a civilekkel szemben mennyi erőszakot alkalmaznak, akkor ez a megszállott területeken történik, és ez a megszálló erő, aki ezt teszi. Elítéljük mindezt, ezt elmondtuk, De a másik eh, rész rakétákat, helikoptereket, súlyos fegyvereket használ, azt gondolom ők sem jobbak, mint a rakéták. Embereket gyilkolnak meg, és nagyon jó lenne, hogyha egy korábban elfoglalt ország megérteni azt, hogy milyen gondokkal küzdenek azok az emberek, akik jelenleg élnek megszállás alatt. És azt gondolom, hogy az állásfoglalást a legtöbb kolléga támogatja ezekből az országokból is. Ön említette egy nagyon fontos részt, Landsbergis úr a hozzászólásában, ez pedig a menekülttáborok kérdése. Ebben a szakbizottságban ezzel foglalkoznunk kell, hiszen senki nem néz szembe azokkal az emberekkel, illetve ezzel a problémával, akik Libanonban például menekültáborban vannak, illetve senki nem tudja azt, hogy mi legyen az ő jövőjük, mi lesz a jövőjük. Nemzetközi jogértelmében visszatérhetnek, de ezt nem fogják tiszteletben tartani az érintettek. De így túl messze járunk attól a megoldástól, amelyet szeretnénk. Fontosnak tartom, hogy ezt tűzzük napirendre, tűzzük napirendre azt, hogy mit gondolunk ezekről az emberekről. A DPLC-vel nem értünk egyet, de nem látjuk azt, hogy mi lehetne a jövő. Ezt csak pénzzel nem lehet megoldani, politikai akarat is kell. A gázavezetben én is jártam, a Nőjogi Bizottság látogatott a gázai jövezetbe, és csak támogatni tudom azt, amit a kollégám a beduinokról mondott, a nőkről különösen. Izrael egyszerűen elfogadja azt, hogy ez az ő kultúrájuk. Nem kell külön jelentést készíteni a nők helyzetéről a beduinok körében. Ezt eh, el kell utasítanunk, és támogatnunk kell ezeket a nőket, hiszen ők jelentik a beduinok számára a jövőt. Fantasztikus emberekről van szó, akiknek szükségük van a segítségünkre köszönetet mondanék minden kollégának. Most szeretném lezárni a vitát. Elnézést. a urat eh, fejeztünk be, mert hogy gondoljuk arra, hogy még további kollégák vannak a hozzászólásra. Csak nagyon röviden. Meg szeretném ismételni, amit már mondtam, nem vagyok a Hamas eh, és a, a Fatah szóvivője sem. Én csak visszatükrözöm ennek a parlamentnek az értékeit az én kapcsolataimmal a PLC-vel. Megvannak a saját politikai nézeteim, de én ennek a parlamentnek a véleményét szeretném tükröztetni és azt gondolom, hogy én ezt fair módon teszem. Ezt szeretném mondani, Tanok úr említette az ira az írát, 69-ben alapították, és egész politikai életemet azzal töltöttem, hogy megpróbáljam őket legyőzni. És amikor miniszterré választotta 94-ben az ír kormányban, akkor leültem velük, és megpróbáltam tárgyalni a békéről. Nagyon fontos, hogy értsük azt, hogy a Hamas egy olyan szervezet, akik felszabadító hadseregként, felszabadító pártként tekintenek magukra, bárhogy nevezzük ezt. Különböző típusú emberek vannak benne, akik a, demokratikustól egészen a nem demokratikusig, az antidemokratikusig nyúlnak. és támogatnunk kell azokat, akik egy demokratikus, független palesztinet szeretnének eh, felépíteni, és izolálni kell azokat, akik ezt nem akarják. De nem mondhatjuk te azt, hogy nem beszélünk veletek, mert Hamasznak hívnak benneteket. Tehát először is beszélni kell, és utána pedig remélhetőleg egy békés megoldást eh, kell letárgyalni. Nem lehet eh, a palesztin állam elismerése nélkül ezt megoldani. Hiszen Palesztina nagy része támogatja a megállapodást, és nagyon fontos, hogy széles konszenzusra jutni, ugyanúgy, ahogy eh, Izraelben is ez kéne, hogy érvényes legyen. Tehát ne tüntessünk fel senkit az ördög képében, egyik oldalon sem, sem a palesztin oldalon, sem az izraeli oldalon, nekünk pozitív szerepünk van, meg kell eh, próbálnunk az embereket közelebb vinni egymáshoz, és nem még jobban eltávolítani őket egymástól. Nagyon szépen köszönöm, Dörösze úr, most javaslom, hogy a 12-es pontra térjünk át a napirendi pontnak a címe jelentés az EU Albánia Stabilizációs Társulási Parlamenti Bizottság 2011-es ülése november 8 és 9 között Tiranában, negyedik ülésről van szó, illetve december ülésről, hagyjadjon meg a szót a megfelelő illetékesnek. Madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még nemrég is az albániai belpolitikai helyzetet jelentős feszültségek jellemezték. 2009. júniusi parlamenti választásokkal indult ez. Ezután az ellenzéki szocialista párt bolykottálta a parlament munkáját. A felszültségek eszkalációja idén januárban következtek be. A rendőrség a demonstrálók közélőtt. Idén helyhatósági választások voltak Albániában, és az ellenzéki szocialista párt ezeket is bolykotálni próbálta. A politikai, belső politikai fejlemények eredményeként Albánia nem javasolták két egymást követő előrehadási jelentésben az Európai Bizottság jelölti státuszra. Ugyanakkor az Európai Unió, beleértve az Európai Parlamentet is, intenzíven dolgozott azon, hogy a konfliktusban álló két félet próbálja azt az ültetni. Diplomáciai munkát végzett, Európai Uniós delegáción keresztül tiranai helyszíni munkát végzett, a Szekvi nagykövet személy szerint, és az Európai Bizottság is konkrétan Sanino főigazgató jelentős munkát végzett, és ennek eredményeként a két oldal kompromisszumot talált. A parlamenti munka most már az, op- az ellenzék részvételével történik. Stabilizációs és társulási parlamenti bizottsági ülésnek sikerült egy közös nyilatkozatot elfogadni. Ezt fontos megemlíteni, mert a korábbi három alkalommal nem tudtak ilyen közös nyilatkozatot elfogadni, hiszen összeegyeztethetetlen ellentét állt föl a két parlamenti fél között. December 8-án és 9-én volt a találkozó. A média is nagy várakozásokkal nézett elébe, és a hatóságok is minden albán párt részt vett, minden résztvevő 14 albán képviselő volt ott, illetve a delegációk meghallgatták Albánia elnökének, a szocialista párt elnökének, igazságügyminiszternek, és a külügyminiszter, miniszterelnök helyettes szavait is, bár is a miniszterelnök a delegáció látogatás alatt nem volt az országban, ezért az helyettese fogadott minket. Az EU-s integrációs témákkal foglalkoztunk, valamint az albán parlamenti reformokkal természetesen. Az európai parlamenti képviselők kettő néppárti, kettő szocialista, egy ad, egy zöld képviselő nagyon konstruktúvan állt hozzá a kérdéshez, és egy hangon szóltak, ezt nagyra értékeltem, és szeretnék ezért köszönetet mondani nekik sikerült végül is, ahogy mondtam, a közös állásfoglalást elfogadnunk, és ez megerősítette, hogy most már pozitívabb a politikai helyzet az országban. Általánosságban azt mondhatom, hogy sikeres volt a látogatás. Ha a két politikai blokk tömb jelenlegi együttműködés normalizálódni tudna, és így a politikai klíma is normalizálódna Albániában, akkor lehetősége lenne Albániának arra, hogy pozitív lépést tegyen az EU felé jövőre. Hasznos lenne, ha az Európai Parlament el tudna fogadni egy állásfoglalást Albániáról, méghozzá júniusi tanácsülés előtt. Több módon meg lehetne erősíteni a két blokk közötti érzékeny és sérülékeny együttműködést. Új választási törvény, elnökválasztás, jogállami eljárások. Sokan, főleg az EU nagykövetek a tiranai találkozóink során szkeptikusak voltak a tekintetben, hogy ez az együttműködés valójában fenntartható-e felületi és a külföldiek, vagyis az EU által kikényszerített együttműködésnek tekintették ezt. Úgy tekintettek erre, hogy nem elég erős ez az együttműködés, a, hogy ha hatalmegosztásra kerülne sor Albániában. Jó magam, alapvetően optimista vagyok. Látom a pozitív trendet, mindkét párt, mindkét vezető hajlandó az együttműködésre. Lelkesen, nem túl lelkesen, de együttműködnek, és tudnak dolgozni. És ez lenne a következtetésem és az üzenetem is, hogy részünkről pedig arra lenne szükség, hogy az összes EU intézmény, beleértve az Európai Parlamentet is, beleértve az összes politikai frakciót, az összes képviselőt, hogy arra van tehát szükségünk, hogy egyhangon szóljunk, ugyanazt az üzenetet mondjuk az összes politikai szereplőnek Albániában. El kell, hogy kerüljük a rossz jelzéseket, vagy incidenseket, ha így akarjuk nevezni ezeket, mert vigyáznunk kell arra, hogy ezt a politikai fejleményt ne fordítsuk vissza. Két évet vesztette az ország a két fő csoportosulás vitája miatt, és ez, ez már elég volt ebből. A Albánia népe többet és jobbat érte, érdemel. Hogyha az európai intézmények részéről ezt az ünnepet meg tudja kapni Albánia, akkor változások történhetnek, és meg tudják érteni azt, hogy komoly politikai párbeszéd nélkül az ország nem tud előrelépni. Úgyhogy kérem, hogy járjunk el így. Köszönöm. Elnök, köszönöm Kukán úr. Nagyon szépen köszönöm Kukán úr. Most beszélni úrnak adom meg a szót, aki az alelnök volt a delegációban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Welcome the... Üdvözölni szeretném a delegáció elnökének, kedves kollégámnak, Kukán úrnak a megjegyzéseit, és teljes mértékben osztozom a véleményében. Utalnék egy ülésre, ami számomra rendkívül fontos volt, ez pedig az elnökkel való találkozó. Az elnök nagyon kiegyenlített szerepet játszott, ebben a, a súlyos válságban, Albániában. És azt mondta az elnök, illetve három aspektusról számolt be, amelyeket a bizottságnak meg kell uh, fontolnia. Először is azt, hogy a kulcsfontosságú pillanat a két politikai párt számára, illetve a 12 kulcsfontosságú prioritás számára a választási törvény elfogadása lesz, illetve a szükséges infrastruktúra megvalósítása, tehát a törvény, illetve a választások. A második pont. Az elnök említette, hogy a közmédia akadályozza őt, és a közvéleményt tájékoztatja az ő elnöki teendőiről. Azt gondolom, ha ezt egy államfő, kormányfő veti fel, akkor ez igenis aggodalomra kell, hogy okot adjon. És a parlamentnek dolgoznia kell azon, hogy garantálja Albániában a sajtószabadságot. Végezetül pedig, hogyha az intézmények közötti kapcsolatokról beszélünk, az elnök megerősítette azt, hogy ezek a megjegyzések az államcsínyel kapcsolatban, ahol a titkosszolgálatok vezetője, a főügyész, illetve az elnök is érintett voltak. Ez nagyon súlyosan károsította az ország szavahihetőségét. Mindezt pedig meg kell akadályozni, illetve a hasonló helyzeteknek elébe kell menni. Alapvető fontosságú, hogy egyetlen közös hangon szólaljunk fel, vagy a bizottság, vagy a parlament, de egy hangon. El szeretném mondani, hogy a delegációval nagyon közel jártunk ahhoz, hogy a szocialistákat megnyerjük, annak érdekében, hogy együttműködjenek a miniszterelnökkel, Barisával, és elfogadjanak olyan szabályokat, amelyek a 12 kulcsfontosságú prioritásra vonatkoznak. Ennek a folyamatnak a közepén Dól úr nyilatkozatát kaptuk meg, és ő egy mondatban azt mondta, hogy Elirám a mentális szempontból beteg. Én nem szeretnék eh, ehhez semmit hozzáfűzni, de azt gondolom, hogy az ilyen típusú megjegyzések, mindegy, hogy a szocialistáktól vagy néppártól érkeznek el, nagyon károsítóak. Ha támogatni szeretnénk a folyamatot, ez egy korai állapotban van, nagyon sérülékeny, és nem biztos, hogy fenntartható. Biztosítanunk kell azt, hogy egyetlen hangon szólalunk fel, és mind a két eh, félt arra kötelezzük, hogy Albánia javát szolgálják, illetve az európai értékeket. Kitűnő találkozót folytattunk az új elittel Albániában, a politikai tanulmányok egyeteméről, a hallgatókkal találkoztunk, és ők nagyon csalódottak a politikai vezetők magatartása miatt. Elmondták azt, hogy remélik azt, hogy, Euró- hogy Albániának igenis jár egy jobb jövő. Nagyon fontos, hogy ez ne csak a politikusokat érintse, hanem az albán társadalmat. Köszönöm szépen, köszönjük úr. Uh, I was not attending the... Én nem vettem részt a tiranai találkozón. Ennek ellenére a kollégáim azt kérték, Stanimir Ilcsev elsősorban, aki részese volt a delegációnak az én frakció nevében, illetve a titkársági tagok is kérték azt, hogy mondjak köszönetet az elnöknek, Edward Kukkannak, aki tényleg nagyon jól teljesített ott, olyan körülmények között, ilyen körülmények között egyszerűen diplomataként kell föllépni, és szeretnék hozzászólni ahhoz, ahogy ő beszámolt az ottani helyzetről. És Viktor barátom, sajnálom, hogy azt mondtad, amit mondtál. Nem kell elismételni azt, amit már egyszer elmondtunk. Az ilyen megjegyzések ami itt nem produktívak. Egyszerűen ösztönöznünk kell az albán embereket, mindkét politikai családhoz tartozó embereket, hogy találják meg azt az módot, ahogy egymással kommunikálni tudnak. Én nem vagyok annyira optimista, mint amilyen te voltál. Én egyszerűen úgy gondolom, hogy annyira konfrontálódott mind a két tömb, hogy a jelenlegi vezetőségnek egyszerűen több légtére van szüksége, nem csak az elnök számára, hanem a többi politikus számára is azért, hogy a kölcsönös bizalomépítés és megértés kialakulhasson, és hogy gondolkozhassanak a jövőről, és ne a, a múltban kutakodjanak. Igazából erről van szó. Abszolút értelmekben persze egyetértek mindkettőjükkel, előrelépés történt. De relatív értelemben ez egy kicsi lépés volt, és semmi garancia arra, hogy a következő lépés előrefelé fog történni. Optimista szeretnék lenni, és szeretném hinni, hogy júniusban valami történhet, de attól tartok, hogy fontos, hogy azt tisztázzuk, hogy mi az előfeltétele a státusz megszerzésének. A mi feladatunk az, hogy amennyire lehet legyünk aktívak, de ugyanakkor legyünk őszinték, és nevezessük őket félre, ne kígérjünk túl sokat. Nekünk a folyamatosságra van szükségünk a pozitív fejlemények területén, hogyha vissza akarunk térni arra a szintre, amit Albánia korábban már elért, amikor meg egész közel voltak a státuszhoz. Most nincs ilyen közel az ország, úgyhogy folyamatosan eh, előrelépésekre van szükség, és annak ellenére, hogy nem voltam ott, még egyszer szeretném üdvözölni a fejleményeket. Hogyha ilyen csekki az előrelépés, adnak is örülnünk kell, pozitívan kell, hogy hozzájunk, támogatnunk kell az Európa barát erőket, és a minden opciót végig kell, hogy gondoljunk. Nem csak fekete-vörös ez, mint ahogy most tűnik. Vannak egyéb alternatívák is, amelyeket figyelme kell vennünk. Elnök, köszönöm. Tremopoulos úr a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Tagja voltam a delegációnak, és Albániában mindannyian azt láttuk pontosan, amit Kukán úr leírt. Kukán úr tényleg tökéletesen tudta a diplomatikus érzékevel kezelni valamennyi ott észlelt problémánkat. Most pedig a diplomáciai tevékenységről beszélnék, amelyet az az ország folytat. Megvan a hagyománya többek között a diplomáciai korrupciónak. Teljes mértékben ellenálltunk ennek természetesen, és egyetemű, hogy e, tekintetben tökéletes volt a e, frakcióknak az együttműködése. A, ezen kívül egy sor egyéb kérdés is felmerült többek között a pártoknak a finanszírozása, sokkal nagyobb átláthatóságra van szükség a demokrácia jobb érvényesülésére, mert hogy bizonyos érdeki csoportok fejüket ütötték fel, tehát ezt kezelni kell, és olyan stratégiára van szükség, amely biztosítja, hogy visszavessék az átláthatatlanságot és a korrupciót, illetve az ilyenfajta elítélendő gyakorlatokat. Nagyon sok esetben a különböző csalásokat nem kezelik, azaz az igazság szolgáltatás fellépésének is felmerült a kérdése, súlyos problémák merülnek fel továbbá a bevándorlás tekintetében, az emberkereskedelem tekintetében, a kisebbség sorsa kérdéskörében is, a tömegkommunikációs eszközök működésében és a környezet tekintetében nagyobb védelemre van szükség, illetve a tulajdon jog érvényesülésé is felsorolandó a, lista, a listában. Aztán ott vannak az idegen, ellen, idegen ellenes megnyilvánulások többek között a fiatalok körében. És hát miért vegyesül ebben az országban, ebben a megosztott országban? azt látjuk, hogy a két nagy hatalmat gyakorló párt között nagy a megosztottság. Visszatért a az ellenzék a hatalomba, a szocialisták, és próbálják betölteni azt az űrt, amely a korábbiakban kialakult. Most ott tartunk, hogy ez a parlament, ez a párt a parlamentben jelen van, és mindegy csillapodik a politikai élet. Létrejöttek a politikai pártok és életnek a keretrendszere, és úgy tűnik, hogy most egy sor dolog lehiggadt, lenyugat, ugyanakkor vannak olyan erők is, amelyek olajat akarnak a tűzre önteni. És a szocialista mozgalom elnökével is a kapcsolatunk most éppen romlóban van, ami elfogadhatatlan, véleményem szerint ez nagyon káros hatással lenne a kapcsolati rendszerünkre, és eh, ez így van többek között eh, annak kapcsán, ami elhangzott a, a vezető apropóján. Nem szabad, hogy hibás üzeneteket, téves üzeneteket juttassunk el. Elmondottuk a szocialisták vezetőjének, hogy az Európai Parlament nem egy akármilyen intézmény, hanem nem egy egységes intézményről van szó, hanem a különböző frakciók és frakcióportok között is nagyon sokféle megkül- megközelítés létezik, és azokat a sebeket, amelyeket megnyitottak egyes európai parlamenti képviselők, azokat most már orvosolni kellene, nem szabad újra nyitni őket. A két pártnak a nagy vezetője, meg kell, hogy tudjon állapodjon, és fel kell, hogy tudja a két nagy párt vázolni a jövőképet, és Albániának stabilizátori szerepre kell szerteni ebben a nyugat-balkáni övezetben. Ennél köszönöm szépen, azt hiszem, hogy mindenki szót kapott, aki szót kért, úgyhogy lezárom ezt a napi rendi pontot, és átérünk a 13-as napi rendi pontra. Jelentés az Európai Parlament Nicaraguában járt megfigyelő küldöttségéről, a november 3 és 6-a között zajló választással, vagy 3 és 8-án jártak ott november 6 általános választásoknak a megfigyelésére. Megadom a szót elejez Szendra asszonynak azért, hogy bemutathassa a jelentését. lesz Szendra asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! hogy mutassam be, hogy milyen jelentést készített a delegációnk, az Európai Parlament delegációja járt Nikaraguában, és hát az a szerencse és megtiszteltetés adatot számomra, hogy én vezessem ezt a delegációt. Ez egy nagyon izgalmas és eredményes látogatása volt. November 6-án került sor a választásokra, az elnök és az elnök helyettesnek a megválasztása volt a tét, illetve a, megy, a nemzeti és a megyei képviselőknek a megválasztása volt napirenden Nicaraguában. Aztán persze voltak bonyolult események is, még a választások előtt, 2008-ig kell visszanyúlnunk, akkor voltak helyi és regionális választások, választási csalásokkal akkoriban, és ezek után született egy olyan határozat az Európai Unió részéről, amely befolyásolta a Nicaraguának juttatandó közvetlen költségvetési támogatást. Ezt felfüggesztettük, aztán újra folyósította az Európai Unió, aztán újra leállította és Ortega elnök úr a választások előtt ö, saját magát jelöltette ö, a az elnöki funkcióra, már pedig a nikaraguai alkotmány ennek nem ad lehetőséget. Ebből adódóan a legfelsőbb bíróság sürgőségi eljárás keretében alkotmány ellenesnek minősítette ezt az önjelölést, és gyakorlatilag ez által a választások már a ilyen módon kárt szenvedtek. De ezzel együtt a többi párt úgy döntött, hogy részt vesz a választásokban, mert hogy Nicaraguában ha pártok nem vennének részt a választásokon, a választási eljárásban, akkor elveszítenék valamennyi jogosultságokat, többek között a párt lét jogosultságokat is. Ezzel együtt a vezető párt, Ortegá úrnak a pártja is gondokkal szembesült a választási bizottság eljárásában, ugyanis 2008-ban, akkor, amikor választási csalásokat követtek el, a tagjaiknak egy részét ugye meg kellett volna hosszabbítani elvben, de minthogy az eljárás ezt azt igényelte volna, hogy a parlamenti eljárásban szavazzák újra meg ezeket a bizonyos képviselőket, nem tudott eleget tenni ennek az eljárásnak, és a választási tanács avatkozott be a folyamatokba, figyelembe véve a pártokról szóló törvénykezési rendeleket, és mindez megkavarta, megzavarta a választási folyamatot. Ezzel együtt, és ennek ellenére a nyár folyamán a nyár folyamán, augusztus 17-re meghívták a nemzetközi szervezeteket, és az új választási megfigyelési rendelet megszületett, vagy választások nyomon követésének a rendelete megszületett, és megalapításra került, hogy elfogadhatatlan feltételeket alakítottak ki. Ortega úrnak nyilatkozatot kellett tennie, mi szerint elfogadja azt, hogy a delegációnk, így a mi delegációnk tehát ö, szabadon a Nicaragua területén. Aztán szeptemberben egy megállapodási jegyzőkönyvet írt alá az Európai Parlament a nikaragua hatóságokkal, és megjelöltük ebben, hogy melyek azok a választási szabályok, amelyeket érvényesíteni kívánunk, és megállapításra került a jegyzőkönyv keretében, hogy az összhang megteremtetett az eu szabályok között és az ottani fellépési lehetőségek között. Az Luis Jajénez vett részt többek között ebben a delegációban, és 90 megfigyelő követte különben nyomon Nicaragua teljes területén a választási tevékenységet, és a missziónk is aktívan vett részt ezen feladatban, nagyon aktívan készültünk fel a választási megfigyelési tevékenységre. November 3-án a delegációnk csatlakozott az EU-s delegációhoz, tehát az Európai Parlamenti Delegáció az EU-s delegációhoz. Hat kísérőnk volt, a titkárság is jelen volt a segítségünkre, támogatták a tevékenységünket, és így próbált tudták biztosítani, hogy a lehető legjobb feltettelek között tudjunk eljárni. Anna Gomes kolléganőnk itt jelen van, ő is részt vett ugye a delegációban, de hát rajta kívül Kácsmerek úr, Szönik képviselő, López Aguilar, Kozusnik és Grez asszony volt részese a delegációnak. Aztán november 6-án találkoztunk Mendel Olsen nagykövet úrral, aki átadta mindazon információkat, amelyek hasznosak lettek a tevékenységünkhöz. Találkoztunk ezen kívül több tagállami nagykövettel, és erre lehetőség volt két találkozó keretében, először az érkezésünk után, aztán pedig a visszaindulásunk előtt közvetlenül. Ez nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy tisztán lássunk. Valamennyi jelöltel is találkoztunk, Ortega elnök úrral is, de ő maga két különben találkozott, aztán végül nem tudott megjelenni azon. Egy biztos, hogy a választási bizottságtól megkaptuk valamennyi szükséges információt, találkoztunk bírákkal, a választási tanácssal, aztán észleltünk különböző akkreditációs gondokat is a tekintetben, hogy milyen felhatalmazással rendelkezzenek a bírák. Aztán a választási tanácsnak a megbízhatósága is felmerült kérdésként, ugyanis kiterült, hogy egyes nyilatkozatok a tagjai részéről nem a jó hiszeműség alapján, nem a, a, az igazság alapján születtek, tehát nem fették el a valóságot, és hát bizonyos rugalmasságot is tanúsítottak, hogy most eufémikus kifejezéssel éljek, de hát mindezen felvetéseket, aggályokat a választási bizottság kezelte, és és elfogadta, aztán akkreditációs kérdések esetében hát úgy tűnt, hogy időnként a legszimpatikusabb vagy a legkedvezőbb támogatású véleményeket fogadta el a választási bizottság. Szóval egy biztos, mi tudtunk beszélni és találkozni mindazon személyekkel, akiket igényeltünk, és hát megkönnyítették a munkánkat. A választásnak a napján pedig négy csapatra oszlottunk, Managuában is másút, Granádában, Leonéban voltunk jelen, és a választások során megállapíthatjuk, hogy nem volt semmiféle előszakos agresszió, és nem volt olyan feszült hangulat sem, mint amilyen a korábbiakban létezett. Ezt mindenki elismerte a delegációmból. Az akkreditációs problémák kívül erőszakos cselekményre nem került sor, és a választásnak a napján azt észleltük, hogy mindazon nikaragó állampolgár, aki szavazni kívánt menni, megtehette ezt, és szabadon dönthetett a politikai preferenciáról. Persze nem mindig volt minden teljesen egyértelmű, többek között a választási irodáknak az ellenőrzése tekintetében, illetve hogy ki kerülhetett be például a legfelsőbb megfigyelő testületbe, de egy biztos, hogy aztán lezajlott a választás, és amikor a zárás történt, akkor, akkor úgy tűnt, hogy minden rendben van, aztán az Európai Uniós delegáció vezetővel is találkoztunk, és átadtuk neki a jelentésünket, és a mi jelentésünk kiegészítette az uniós jelentést, a sajátunkban megfogalmaztuk azt, hogy észleltük, hogy az erőszak, illetve az agresszió mentes körülmények között zajlott le a szavazás, szabad választásokról volt szó, aztán 24 óra elteltével a jegyzőkönyvek a választásokról, különböző szabályal, szabálytalanságokról adtak számot, de az ellenzék nem támadta meg a választási eredményeket, így azt mondhatom, hogy az Európai Uniónak a missziója és az Európai Parlament el kell, hogy ismerje, hogy a Nemzeti Felszabadítás Szanista mozgalma megnyerte a választásokat. És a választás kimenetele összhangban volt a korábbi közvélemény kutatási eredményekkel, és kialakult egy koalíciós felállás, a liberálisok eléggé jelentés százalékot kaptak, talán, illetve hát egészen biztos, hogy magasabbat, mint amit jeleztek előre a közvélemény kutatások, és Armando Alemán nevű pártja is eléggé jelentős eredményt könyvelhetett el. Szóval választási csalásra nem került fény. Delegációnk szerint nem hamisították meg a választások eredményét, és Daniel Ortega és pártja megnyerték a választásokat. Valóban ez így van. talán kevésebb kérdőjel adódott volna, és kevesebb szabálytalanság, hogyha nem lett volna ez a bizonyos legfelsőbb választási tanácsi ö, hát, zűr mint, amit, mint ahogy azt említettem a korábbiakban. Aztán visszatértünk ki a saját országába, és 48 órával a elindulásunk után különböző összetűzésekre került sor, és hát olyan összetűzésekre, amelyek öt halálos áldozatot követeltek, amiről kapcsolatosan egy elmarasztaló nyilatkozatot tettünk közé, és hát amely mutatta, hogy itt ilyen sajnálatos események következtek be. És végezetül a jelentésünket elkészítettük, és átadtuk az Európai Uniós jelentés elkészítőjének, és elmondhatjuk, hogy a elmondhatjuk, hogy a parlament tovább kell, hogy kövesse az eredmények alakulását, a végleges, végleges eredménynek a kihirdetését, és hát elmondhatjuk, hogy az Európai Parlament nyomon követte a választási eljárást, a, annak eredményét, a koalíciós tárgyalásokat, és jelezzük azt is, hogy Ortega elnöknek jelentősége van, lehetősége van arra, hogy módosítsa az alkotmányt kellő többsége rendelkezik ehhez most a parlamentben. Azt mondotta, hogy nem rendelkezik ilyen szándékkal, nincs ilyen szándéka, de hát azért majd meglátjuk, hogy a valóságban, a gyakorlatban a választás eredménye mit hoz, és valóban tartja-e magát az elnök ehhez, miközben nagyon jelentős többséggel rendelkezik a parlamentben. Foglalkozt adnunk kell továbbá majd a parlamentnek a különböző felhatalmazásaival, jogköreivel, vajon milyen összhangban vannak a tevékenységei, a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, úgyhogy nyomon fogjuk követni majd az ottani fejleményeket, csak úgy, mint a régióbeli fejleményeket, illetve azt, hogy hogyan erősödik meg a nikaraguai demokrácia. És végezetül, annak ellenére, hogy a világ ezen részének egyik legszegényebb országáról van szó, meg kell, hogy fogalmazzuk azt, hogy a szandinista nemzeti felszabadítő frontnak a törekvései lehetővé tették azt, hogy egy olyan növekedési pályára álljanak 4%-kal, amely jelentős, és hát ezt ezt el kell könyvelnünk, és látjuk, hogy a lakosság jelentős többsége Ortega urat, mint egy hivatkozási embe, hogy mondjam, álláspontot, illetve hát szemét látja, lát, és hát Venezuelához képest 500 millió dolláros tétről van szó, és hát tudni kell azt, hogy a költségvetés nem egy demokratikus költségvetés, hanem egyfajta klientúra hatalma érvényesül, és a venezuelai finanszírozás alapján egyesek megvádolhatóak azzal, hogy olyan finanszírozási tevékenységben vesznek részt, amelyek saját érdekeiket szolgálják. Jól lehet addig a népérdekeit is, és hát akik ugyanakkor nem demokratikus módon irányítják ezt a pénzáramlást. Tehát van egy, politi- egy pozitív ö, trend egyrészt, de a másik oldalon pedig hát másról is beszélünk kell, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mindez mit fog hozni mind a parlamentben, mind az ellenzék körében, amely ellenzék persze lehet, hogy ismételten megosztott lesz, egy biztos, hogy nyomon követjük ezt a folyamatot, és amennyiben csak tehetjük, segíteni fogunk, és mindent megteszünk azért, hogy nyomon követhessük a demokrácia megerősítését, aztán meglátjuk, hogy Ortega úr kíván-e változtatni a demokrácián, vagy pedig megkérdezi a stabilitást. Elnök, köszönöm szépen, nagyon érdekes volt. Gomez asszony a szó. Köszönöm, elnök asszony. Igen, én is szerencsére részese lehettem ennek a delegációnak, amit nagyon-nagyon jól vezetett Ajala kolléga. Úgyhogy én is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok az elnök asszonynak. János asszonynak is köszöntet mondanék, hiszen ő vezette a megfigyelő missziót, és a titkárság képviselői is nagyon ügyesek voltak. Sokat tanultam ebből az útból, ahogy Ines ugye részletesen elmondta, valójában nem volt választási csalás. Persze teljesen tökéletes eljárásról sem számolhatunk be. Szerintem azt kell elmondanunk, hogy ezek nem voltak szabad és méltányos választások, hiszen az a mód, ahogy megszervezték a választásokat, azok a feltételek, körülmények, amelyeket biztosítottak, nem voltak megfelelőek, sőt, politikailag is befolyásolták a választókat. Mm, szóba került ugye az alkotmányváltoztatása, azért, hogy Ortega elnök újra jelölt lehessen. Ez önmagában is groteszk helyzetet alakított ki. A bírók, politikai pártok, ellenzéki pártok képviselői, akiknek ellenőrzést kellett végezniük. Igazából nem is az ellenzéki pártból jöttek, hanem a többségi pártból. Az ellenzéki párt képviselőket egyszerűen elzárták a lehetőséggel, ez is groteszk. Az választás előestén egy másik groteszk dolog, az egyik tévécsatorna, állami tévécsatorna fél óránként misét közvetített, amit egy olyan pap tartott, aki ellenzéki volt. Tényleg nagyon szomorú ez a helyzet. Egy csodálatos ország, egy ennyire kiváló nép, és ilyen körülmények között kell, hogy találják magukat. Egy oligarkia kezében van, egy oligarcha kezében van az egész ország, ő vezeti, ő támogatja az Ortega párt, ugye a férfeleséget, akik a hatalmon vannak, Viszont a civil társadalom szintjén hihetetlen dolgok történnek. Nagyon élénk a társadalom, nagyon sok szervezet, szövetség létezik. Egyébként őket nem engedték részt venni a választásokon. Vannak olyan szövetségek, amelyek nikaraguai szövetségek is nagyon jól ismertek Latin Amerikában, de ők sem tudtak részt venni választásokon, ez elfogadhatatlan. Persze emiatt nem szabad nekünk elhagynunk Nikaraguát, sőt, ez egy okkal több arra, hogy mi, Európai Unió, még jobban jel- legyünk jelen Nikaraguában. Próbáljuk jobban támogatni a civil társadalmat, mert a személyes hatalom, Ortega elnök és felesége hatalma ellen muszáj, hogy fellépjen. Galler úr. Csak nagyon röviden, azokat a kollégák, azoknak a kollégáknak, akik ott voltak, köszönetet szeretnék mondani a jelentésért, és azt gondolom, hogy nagyon tanulságos volt mindez. Oma Gomes elmondta azt, hogy az emberekről és az országról kell gondol, gondoskodnunk, és nem az elnök jólétéről. Őt ismerjük egy olyan időből, amikor még a nyugat-keleti konfliktus volt, amikor a 80-as években a mozgalmával első alkalommal győzött, azt gondolta valószínűleg, hogy most győzött a forradalom, éppen ezért az én pártom örökre kormányozni fog, és megélhette azt, hogy ez nem így van. Utána demokratikusként tüntette fel magát, és ugyanezt történik ott, mint annak idején Afrikában, hogyha az alkotmány nem engedi meg azt, hogy valaki még egyszer jelöltesse magát, akkor az alkotmányt addig kell csülni, csavarni, amíg erre mégis lehetőséget teremt. Azt gondolom, hogy minden országban, ahol ezt megéljük a választások előtt, alapvetően el kell mondanunk azt, hogy ezekben az országokban nem megyünk el választást megfigyelni, mivel manipulációról van szó. Alapvetően mindegy, hogy a választás napján történik-e valami, történik-e olyas valami, amely hasonlóan nagy aktív hamisításokhoz. Ez itt nem áll fenn, de hogyha már az alapelv is rossz, valaki úgy jelölteti magát, hogy amúgy nem is jelöltethetné magát, akkor ennek következménye kéne, hogy legyen, és ki kell, hogy mondjuk itt a minimális standardok nem teljesülnek. Lehet, hogy ezzel sokak felé egyértelműsíthetnénk azt, hogy bizonyos dolgokat nem engedünk meg. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak az eszmecseréért, Ayala Sander asszonynak a jelentését, mert tényleg nagyon teljes volt, és most Átérünk a 14-es pontra. Jelentés az LP e 2011. november 26-30 között a november 28-i általános választások alkalmával a Kongói Demokratikus Köztársaságban tartózkodó választási megfigyelő küldöttségéről. Marian Nedelseva asszonyi a szó, ő volt az EU-s misszió vezetője, a november 28-i általános választásokon a megfigyelő bizottság vezetője, illetve Perelo úr, aki az Európai Parlamentnek volt a képviselője a misszióban. azt asszonyi a szó először, és ezt követően Rodriguez úré. Köszönöm, elnök asszony! Először is szeretnék köszöntet mondani Pereló úrnak azért, ahogy vezette a parlamenti delegációt a kongói általános választások alkalmával, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Uniós misszió 147 tagból állt, és mi volt, és mi szakbizottságokra oszlatunk, úgyhogy, illetve mi szakbizottságunk tudott ebben részt venni. A módszer szempontjából elmondanám, hogy fontos a függetlenség, de az is fontos, hogy hosszú távon működhessen. A megfigyelőnk december 18-án már kiutaztak azért, hogy a választások figyelmek kísérhessék. Előkészítés, a választásnapja, a választások összeszámlálása, bejelentése. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy az Európai Uniós választási misszió jelentése, amit a bizottság előtt bemutatok, alapja kizárólag a közvetlen, a megfigyelők által tett meg megállapítások. Pontosítani kell azt is, hogy a korlátozott volt a bizottság lehetősége, ezért csak városi, urbánus területen voltunk, vidéki területekre nem jutottunk el, ezért is tartjuk fontosnak, tartottuk fontosnak, hogy a nemzetközi és a nemzeti választási megfigyelő bizottságokkal nagyon jó volt a kapcsolatunk. És úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek továbbra is fönn kell tartania ezt a módszert, hiszen az egyes országokban küldhető megfigyelők száma, amikor nem elégséges, hogy az összes választási irodát lefedjék, Kongo Demokratikus Köztársaság esetében az ország mérete és a az 63 ezer választási irodai szám miatt ez szinte lehetetlen, ez lehetetlen volt, úgyhogy nagyon fontos, hogy az egyes nemzetközi megfigyelő missziókkal és nemzeti megfigyelő missziókkal együttműködjünk. Mi is volt 2011-es választás alapja visszavezethető 2010-re. Ez a második választás, ami a demokratikus konszolidációt szolgálja a kongrói demokratikus köztársaságban, de a 2006-os választáshoz képest változások történtek. 2006-ban a nemzetközi szereplők 80-90%-ban is hozzá tudtak járulni a költségekhez, most viszont a maga a független nemzeti szervezetnek kellett vállalnia a szervezést és a költségeket is alkotmányváltozások is állnak a választások mögött, az elnöki választások helyett most általános választások voltak, és ez az mi elemzésünk szerint mutatja azt, hogy az elnöki választásokhoz képest látjuk, hogy bizonyos régiók már jobban mobilizálódtak, és így lehetett megoldani a köztársaság elnöki választást. négy fázis volt. A választási szervezése kapcsolatban elmondanám, hogy hatalmas volt a kihívás pénzügyi, logisztikai és anyagi szempontból. A kezdetektől fogva ö, láttuk, hogy egészen az utolsó napig is az ellenzék ö, kérte a felülvizsgálatot, viszont az Európai Bizottság nem tudta megszerezni, az Európai Misszió nem tudta megszerezni a szükséges információkat, és így a választási kártyák esetében eh, sajnálatos volt, hogy eh, spekulációra volt eh, lehetőség. Konkrétan voltak, akik kétszer is választás, kétszer is leadták a szavazatokat, és itt hatalmas számbeli eltérések voltak. Aztán a választási irodák logisztikai szempontjából, és nagyon fontos, hogy a politikai pártoknak fontos volt, hogy meg tudják szervezni a részvételüket, és tudniuk kellett, hogy a szavazás napján hova kell eljutni. A, az egyes választási irodákban azt láttuk, hogy a hét során jelentős erőfeszítéseket tettek, de a kezdetektől fogva láttuk, hogy nem volt megfelelő kommunikáció, és nem volt átláthatóság a munka folyamán a választások szervezésében, és emiatt folyamatos volt a kritika nem csak az összeállítás tekintetében, hanem a kommunikáció tekintetében is a választás szervezése tekintetében. A második megjegyzésem a választási kampányra vonatkozik a Európai Uniós misszió szerint ez kiegyenlítetlen volt, a médiahoz nem minden jelölt fért hozzá. Az elemzésünket követően megállapítottuk, hogy 90%-ban a, az aktuális elnök támogatta a média, és az audiovizuális és média felügyelet határozta meg a média hozzáférést. Második megjegyzés hogy állami forrásokat használtak fel pártfinanszírozásra, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni, hiszen emiatt is kiegyenlítetlen volt az, egyes, az ország egyes régióiban a választás. Ellentmondásos volt a kormányzó szerepe, a legtöbb esetben jelölt is volt, Úgyhogy az állami funkció, vagyis kormányzó politikai funkció, vagyis választási jelölt közti megkülönböztetés nem mindig volt korrekt. Viszont lenne pozitív megjegyzésem is. Több olyan platform volt, amely lehetővé tette a pártok számára, hogy párbeszédet folytassanak, és hogy az erőszakos cselekményeket megelőzhessék. Ez több régióban fontos volt. A politikai pártok fórumát szervezték több alkalommal, régiók szintjén is ahol ilyen fórum nem volt, közvetítő bizottságot alakítottak például, és így lehetett a helyzetet ellenőrzés alatt tartani. A harmadik megjegyzésem már a választás napjára vonatkozik. A polgárok részéről jelentős mobilizációt láthattunk, és ez azt jelenti, hogy a kongói polgárok részt kívántak venni ebben a választásban. És emblematikus az is, hogy a helyzet szempontjából beszámolhatunk arról, hogy voltak olyan szavazási irodák, amelyek jól meg voltak szervezve, felkészítve, nyitva voltak, de nem szabad megfelelkeznünk azokról a választási irodákról sem, ahol a helyzet nagyon nehéz volt, kaotikus akár, és nem volt megfelelő a szervezés. Emiatt feszült helyzetek alakultak ki, voltak olyan választók, akiknek a neve nem volt fönn a listán, és 2010-ben az Európai Uniós misszió ajánlásokkal élt a listák összeállítása tekintetében. 2010-ben 8% nem került fel a választási listára, most viszont 17% a hiányzott a listákról a választóknak, és ez azt jelenti, hogy a választási előkészület sem volt megfelelő. Jelezném azt is, hogy mi történt ezen túl a választás napján. Nem tudták megfelelően előkészíteni a választásokat, ezért spekulációra is lehetőség volt. A nők szerepére is szeretném felhívni a figyelmet, meg kell ezt erősíteni. 2010-hez képest nem történt előrelépés ezen a területen. Nem volt női jelölt, egy női jelölt sem volt az elnöki választásokon, és az általános választásokon százalékban ugyanolyan arányban vettek részt nők, mint 2010-ben. az alkotmányban pedig szerepel a nők megfelelő részvétele a politikában. Az eredmények tekintetében ez az utolsó fázisa a választásoknak. A megfigyelőnk az eredmény értékelő központokba kijutottak. 109 ilyen központ volt az egész országban, de voltak szabálytalanságok, hiányosságok, és megállapítottuk azt is, hogy kulcsfontosságú e, átláthatósági elemek is hiányoztak, és ezért nem igazán tudtunk bízni az eredményben. Miről is gondolok? Először is két legfontosabb elem volt a számunkra. A politikai pártok részéről a részvétel, tanúk részvétele. A folyamat során az egész országban azt láttuk, hogy megtagadták az ellenzéki pártok részvételét. Katanga, Kinshasa, keleti megyékről van szó. A második elem a választási szabály, választási törvény 70-es cikkére vonatkozik. Nem történt meg azonnal a szavazatok összeszámolása, és felismerült az a kérdés, hogy az eredményt ne kelljen azonnal továbbítani, hanem először egy koherencia ellenőrzés céljából egy központba küldjék el az eredményeket. Ez a törvénynek nem fel, meg. a Szángási, Bumbas és több területen merült ez a probléma föl. A harmadik ilyen elem az eredmények kezelése, és a erre felállított szervezet, amely központban el, összeszámolja a választásokat. Itt is az volt a helyzet, hogy a politikai pártok nem fértek hozzá ehhez a munkához. A negyedik elem a a választási irodák eredményeinek a közététele, a bejelentett eredmények szempontjából nekünk nagyon fontos, hogy az a valóságnak feleljen meg. Jelenleg az történik, hogy azok az irodák, amelyek közétették a az eredményeket, azok informatikai úton ezt meg tudták tenni, mert lehetőségük volt rá. Nagyon sok olyan választási iroda volt, amely nem tudta így megfelelően közé tenni az eredményt. 4875 olyan iroda volt, ahol nem is tudták megfelelően megszámolni a szavazatokat, gyakorlatilag 6000 szavazónak a szavazata egyszerűen hiányzott. Aztán még egy utolsó megjegyzésem lenne, az Európai Uniós misszió egyébként már elmondta ezzel kapcsolatban a véleményét, itt a legfelsőbb bíróságról van szó. Az Európai Uniós misszió kifejezte a gályait A kampány során a bírósági ítéletekhez való hozzáférést megtagadták a e, jelöltek számára. A legfelsőbb bíróság az a orgánum, amely a választási vitákban döntést hoz, nyilvános meghallgatást kellett volna tartani. Az uniós misszió felveti azt a kérdést, ahogy a döntés született, vagyis a legfelsőbb bíróság a kongoli lakosság körében nem élvez bizalmat, pedig az ilyenfajta szervezetnek bizalmat kéne élvezni a lakosság körében. Az európai misszió ezekre az elemekre rámutatott, az elnöki választás tekintetében ugye most történik az eredmények elemzése. Fontos ezeknek az elemeknek a felsorolása, hiszen számunkra ez ad meg, adja meg a lehetőséget, hogy a hiányosságot felszámolják, hogy maximális átláthatóságot tudjanak biztosítani az általános választások során, és hogy biztosítani tudjuk a kongói lakosság számára, hogy az eredmény az valójában a lakosság többségének a véleményét tükröze. Köszönöm elnök, köszönöm szépen a beszámolót, Nedelcseva asszony. Tényleg teljes volt ez a beszámoló. Perelov Rodriguez úr Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szakbizottság jelenlévő tagjait nem szeretném terhelni, és még egyszer megismételni mindazt, ami már elhangzott. A kolléganőm nagyon jól bemutatta és részletesen szólt a választások lebonyolításáról. Természetesen udvariasnak kell lenni, és azoknak a munkatársaknak, illetve kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, akik részt vettek a választási megfigyelési misszióban, különösen Nedelcseva asszonynak. Ebből az országban nagyon érzékeny kérdés volt a választási megfigyelések kérdése a leírt helyzet miatt. Bizonyos kockázatokat vállalni kellett azért, hogy a munkát el tudjuk végezni. És azt gondolom, hogy ezt itt a parlamentben hangsúlyozni kell, még akkor is, hogyha csak kevesen vagyunk jelen a teremben. Mi egyetértünk azzal, ami a jelentés végkövetkeztetéseiben áll, ehhez nincsen túl sok plusz hozzáfűzni való, egy részre visszatérnék, voltak a pozitív aspektusok és egy negatív. Nagyon fontos, hogy lássuk azt, nem akármilyen választásokra van szó, hanem a második szabad választásról egy olyan országban, ahol nagyon sok vérontás volt, és mérete, az ország mérete is szinte egy kontinens méretével azonos. Hiányos az infrastruktúra, az úthálózat pusztán negyede betonozott, a legtöbb út azonban nem. Szinte eh, teljesen hiány, hiányos az infrastruktúra, még a nagyobb városokban is, mint Kinshasa, illetve ennek legtöbb részén. És ez egy paradoxon. Nem szegény országról van szó, szegény lakossággal, hanem egy gazdag országról szegény lakossággal. Ez pedig egy nagyon fontos különbség. Ez okozta a problémákat, és a választásokon ez a történelmi teher szerepet játszott. Mi az, ami pozitív? Az embereknek joguk a választáshoz, és ezt általában véve mondom, Nedelcseva asszony felsorolta a nehézségeket. A választási helységekben megpróbált mindenki a legjobbat biztosítani a nehézségek ellenére. És ez egy jó folyamat volt a fenntartások mellett. A szavazatok számlálásánál probléma volt, nem lehet egy választáson 5 millió szavazatot elveszíteni, és nem lehet őket más és más is rögzíteni. És ezt is ellenőrizni kell. És nem lehet azt, hogy egy felügyeletlen pillanatban egy egér gomnyomásra mindezt meg lehessen változtatni. Az elnökválasztáson egyszerű volt a helyzet, volt egy lap, 11 fotó, egy nő kiesett, csak férfiak indultak, látszott a fotó, kiderült a név, oda egy keresztet tett az ember, tehát mindenki szavazhatott, még az is, aki nem tudott írni. 20 ezer, több mint 19 ezer jelölt van, volt, és Kinsasztában voltak olyan esetek, ahol egy helyre 1983 jelölt volt és a lista, ami, amit az ember kap, úgy néz ki, mint a Le Monde-nak a vasárnapi kiadása, vagy a Financial Time vasárnapi kiadása 56 oldalból áll, ezeket mind el kell olvasni, annak érdekében, hogy a mini fotókat meg lehessen nézni a nevekkel, hasonlóak a nevek egymáshoz, és éppen ezért nagyon nehéz a választás, különösen a sötétség megköszönte után, ahol nem volt áram, nehéz volt a szavazás, tehát az értékeléseinknél ezeket a dolgokat figyelembe kell venni. Az, hogy a választások szíhetőek-e vagy sem, az egy nagyon fontos kérdés. A választás eredményt el kell fogadni, és ez nem így van, a lakosság ezt nem fogadja el, és a nemzetközi közösségnek jelentős problémát kell megoldani. Kongónak új elnöke van, aki felesködött, a katonaság és páncélozat tartók védték őt, illetve tankok, és egy nagy stadionban fogja bejelenteni hivatalba lépését. Ellenelnökként eh, kiáltatja ki magát, nem szeretnék túlozni, de egy új konfliktusnak megvannak itt az feltétele, és a nemzetközi közösségnek most szint kell vallania. Megvan a saját véleményem, a saját felelősségem, de látom, hogy a helyszínen mi történik, hogy működik a gazdaság, a politika, és itt uh, nagy az összejátszás a korrupció között és a vállalkozások között, helyi vállalkozások között. Ez egy eh, személyes megjegyzés. De ezt fontos hangsúlyozni. Látnunk kell azt, hogy a gazdasági érdekek a helyszínen szerepet játszanak, mindegy, hogy hány demokratikus választási megfigyelő missziót küldünk ide. Szívesen válaszolok kérdéseikre. Köszönöm szépen, Gomes asszonyi a szó. Kedves kollégák, kedves Nedelcseva asszony, ön jó munkát végzett, és értem a dilemmát. 2006-ban én is a delegáció tagja voltam, választási megfigyelőként, és nagyon jól emlékszem a helyzetre és nagyon hasonló volt az akkori helyzet, mint a jelenlegi. Ezt pozitívan kell értékelnünk. Emlékszem arra, amikor a központi választási irodába beléptünk, ahol meg kellett volna számolni a szavazatokat, szinte szívinfarktus kaptunk a, a káosz miatt. Tehát nagyon súlyos volt a helyzet. Például a szavazatok számlálásánál nem volt eh, áram, és 2006-ban megpróbáltunk elnézőek lenni, ezek voltak annó az első szabad választások, kezdeti nehézségek léteztek, de továbbra is eh, számos kétség áll fenn. Számos kérdés merül fel a szervezői képességekkel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy milyen szinten zajlik a manipuláció. Most egy második tapasztalatra tehettünk szert, minden a nyilvánosság elé került. Ebben az országban történtek beruházások, de ez túlságosan alacsony szinten mozgott nem volt konzekvens, és remélem, hogy a kollégák, értékeink és elveink alapján úgy fogják bemutatni a dolgokat, ahogy ezek történtek. Szent. Kiszteszen asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Néhány kérdést szeretnék feltenni. Először is kérdezem azt, hogy az Európai Uniónak az álláspontja hogyan is alakul, figyelembe véve, hogy megtudtuk, ugye, hogy módosították a kongai alkotmányt. Mi vezetett oda, hogy az Európai Unió úgy döntött, hogy ekkora bevetéssel fogja nyomon követni a kongói választásokat, és mit tettünk azért, hogy módosításra kerüljön a kongói alkotmány. A kérdéseim pedig a következők tovább. A, re, kongói köztársaság kifejezés jobban a számra áll, mint a ö, ö, a CDC elnevezésük, a, tehát ö, tudjuk-e, hogy a homoszexualitást büntetni hivatott törvényt kívánnak előterjeszteni Kongóban, és erről hogyan vélekedik az Európai Unió. Aztán Kongó keleti részével kapcsolatosan valamennyien tudjuk, hogy milyen illegális tevékenység folytatódik ebben a régióban a különböző nyersanyagok kitermelése és elszállítása tekintetében. Felelőssé tétele a vállalkozásoknak, a nyugati vállalatoknak és nyugat-európai kormányoknak megtörténik-e? Emlékeztetik arra az állásfoglalásra, amelyet 2010. december 15-én hagyott jóvá az Európai Parlament, és javasoltuk akkoriban az, hogy ugyanúgy, mint az amerikaiak, mi is biztosítsuk egy törvényt azért, hogy nyomon követhetők legyenek azok a nyersanyagok, amelyek Kongóban, ter, Kongó, amelyeket Kongóban termeltek ki, és amelyeket Nyugat-Európába exportálnak. Mi történt e témában, mit tett a bizottság. Aztán ezen ö, ö, ásványi anyagoknak a kitermelése és exportálásával kapcsolatosan kérdezem a következőt. Belgiumban, Franciaországban, Németországban, szóval az országainkban jól ismerjük azt a tényt, hogy támogatást, mégpedig pénzügyi és politikai támogatást biztosítanak olyan lázadó csapatoknak, csoportoknak, amelyek nem igazán pacifisták, például a fegyelek gondolok itt, tehát ezek olyan utuk, akik Kongó keleti részén lépnek fel. Aztán ott vannak a civil szervezetek is, amelyek aktívak az adott régióban, és többször felhívást indítottak a nyugat-európai kormányok irányába, a belga és a francia kormányok irányába leginkább, hogy számolják fel ezeket a hálózatokat. Kérdezem azt, hogy tüntettek-e konkrét lépéseket tekintetben? Ezek lettek volna tehát a felvetéseim. Ez egy életés kapcsán, amelyet egészen kiválóan vezetett fel és mutatott be a két kollégánk. Elnök Zeller úrnak is, aztán azt asszonynak adom meg a szót. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mikrofonon kívül hozzászólások. Ja, vielen Dank fürs Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném kifejezni, milyen nagyra értékelem Nedecseva asszony munkáját, hiszen delegáció vezetőként nagyon nehéz volt a munkája nehéz körülmények között. Az Európai Unió nem finanszírozta a mostani választást. Kongói Demokratikus Köztársaság saját eszközökkel kellett, hogy megszervezze a választásokat. Hallottuk, hogy milyen sok pénzbe került a választások megszervezése. Ráadásul az idő nyomása alatt is voltak. Márciusban, áprilisban született meg a döntés arról, hogy még idén megszervezik a választásokat. a jelenlegi elnöknek valószínűleg szándékában állt az, hogy ezt az idő alatti nyomást elérje. A tapasztalataim alapján az a benyomásom, hogy a megfigyelő missziók következtetései általában osztottak. Nem Kinshasa-ban voltam, hanem Bakongóban, a nyugati tartományban, és Matárdi így tart ez a tartomány a kikötővárosig, és feltűnt az, hogy az embereknek nagy elvárásaik voltak a választással kapcsolatban. és nagyon türelmesen vártak a sorokban, amíg leadhatták szavazataikat, nagyon gyakran csalódottan kellett távozniuk, hiszen nem találták magukat a jegyzékben, illetve a választási listán. Bakongó tartományában nem rejtették vék alá az emberek azt, hogy Kabila, Kabilát nem támogatják, és egy ilyen csizekedi volt a kedvencük. És a helyiségekben a helyszínen is megállapíthattuk azt, hogy Matariban, Bakongó tartományában a helyi választási előjárók úgymond megpróbálták a választásokat jól megvalósítani. Másrészt, ami feltűnt, hogyha én megnézem nálunk a választásokat Németországban, és én is egyszer um, olyan helyzetben voltam, hogy választásokat kellett, helyhatósági választásokat megvalósítanom, mindig van egy kis idegesség, hogy minden jól megy akik eh, felelősök, tudják a feladatokat teljesíteni, és eh, a választási bizottságban jártunk a választások két nappal, eh, Kinsaszában, ez egy félkész épület volt, és ott szinte síri csend uralkodott, nem volt hektika, nyugalom volt, nem volt izgatottság, az irodák fele üresen állt, ez pedig feltűn nekem, úgy tűnik, hogy a Központi Választási Bizottság ezt elég nyugodtan kezeltem. Ez az ország, amelyet a háború súlyt sújt, úgy tűnik, hogy nem nyugszik meg, és nehezen kormányozhatja ezt egy valaki. Az alkotmányban van egy szabály, miszerint nem lehet az országot föderatív szervezés alá venni, és ezt az elnök törölte az alkotmányból, tehát megpróbálják központilag egy kézzel irányítani ezt az országot. És természetesen nagyon sok törzsi konfliktus is van, és gyakran az erőszakot más országokból importálják úgymond fegyveres csoportok, különösen észak-keletről, keletről őket eh, milicisták terrorizálnak. Az Európai Unió diplomáciai képviselői és a tagországok diplomáciai képviselői nem reménykednek abban, hogy gyorsan megváltozhat itt a helyzet. Ez pedig természetesen sajnálatos. Azt gondolom, hogy a mi feladatunknak kell, hogy legyen az Európai Unió feladatának, az európai tagországok feladatának, hogy ez az ország, amely akkor, mint fél Európa, jobban odafigyeljünk rájuk. Egyiptomban is voltak ezzel egyidőleg választások, és ezeket, eh, e- ez a téma uralta a médiát nálunk, és a kongói választások nem kaptak ennyi figyelmet. Azt gondolom, hogy a nehéz helyzet okai Kongóban a gyarmatos, gyarmati múltban keresendőek. Tehát európai felelősség ezt az országot nem szem elől téveszteni. Illetve ahol lehetőség van erre, fontos segítőkezet nyújtani. politikai struktúra, az ország szétszabdaltsága, a nem létező infrastruktúra mind-mind problémát jelentenek. Nem szabad éppen ezért, hogy ne szenteljünk figyelmet a Kongói Demokratikus Köztársaságnak. Ja, vielen Dank. Gáler úr, köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani Nerel Csavasszonynak és a parlamenti tímnek. Köszönöm szépen a munkájukat. Maria Nedárcsávának külön köszönet azért, hogy a jelentéseinél és állásfoglalásainál a mi standardjainkat alkalmazta, és nem engedte azt, hogy megfélemlítsék, azzal kapcsolatban, hogy amit megállapított, azt nem mondja ki, mert ő ezt kimondta. Vannak botrányos esetek, amelyek szinte említésre méltóak, hogy igenis voltak ilyen jellegű próbálkozások. Azt gondolom, hogy Kongó olyan ország, ahol azt kellett volna, hogy mondjuk, hogy ezt a választást az információink alapján tehát nem megyünk oda választási megfigyelőként, mert belátható volt azt, hogy nem teljesítik a minimális standardokat. És ez egy olyan helyzet, amelyen már korábban is találkoztunk itt a parlamentben, a különböző üléseken és a bizottságban is azt mondtuk, hogy nem megyünk, de a tagországok nyomást gyakoroltak, egyes tagországok, és ezért mégis el kellett, hogy menjünk. És ezek ugyanazok a tagországok, akik miután úgy alakult a választás, ahogy mindent eh, meg akarnak szépíteni, és úgy tüntetik fel, mintha nem is lenne nagy problémáról szó. Azt gondolom, hogy itt a parlamentben ezt nem szabad elfogadnunk. Támogatom Maria Nedelcsövet 100%-ban, az egyértelmű világos jelentésénél, az átmeneti jelentésénél is, illetve a kommunikét illetően is. És azt gondolom, hogy az Európai Uniótól, Kathy Ashton-től, az LKS-től várnunk kell azt, hogy legkésőbb most, miután a legfelsőbb bíróság bólintott ezekre a választásokra, nagyon fontos, hogy kimondja, ez így nem mehet tovább. Tehát itt vélemények megtagadásáról van szó, amelyeket nem szabad elfogadnunk. És én most írok levelet Keti Estönnek, és felszólítom arra, hogy nevezze meg azokat a problémákat, amelyeket ott találtunk. Van egy kifejezés itt előttem, a Szenni weboldáról gyűjtöttem ezt, Katanga tartomány, Malumba, Kúlú választókerület, 29 ezer eh, választóból 99% ment el választ, és 100% szavazott Kabilára. Tehát ez szégyente, szégyenletes. Remélem, hogy itt csak egy hamisítványról van szó, hiszen ez hihetetlen. Amit itt megpróbálnak eh, elhitetni velünk, amit a kongói eh, kormány elénk tesz, az hihetetlen, és az Európai Unió ezt nem szabad, hogy elfogadja. Nincs okunk arra, hogy rohangáljunk ezen emberek után, és elfogadjuk azt, amit itt hazudnak nekünk, még akkor is, hogyha gazdasági érdekeik vannak ott, ezt nem szabad elfogadnunk, és éppen ezért remélem, szeretném, és meg is vagyok győződve arról, hogy ezt a metodológiát, amit használnunk kellett a választási megfigyelésen, ezzel találkozunk Nedel Csavasszony jelentésében, és ezzel bemutatjuk a tényleges helyzetet a tanástól és a bizottságtól, azt várom, illetve a tagországoktól, hogy levonják a megfelelő következtetéseket, és ne történhessen ugyanaz, mint 2006-ban, a szokványos alá kerül ez a téma. Köszönöm szépen. Mária, ismételten szót kérsz, igen? Igen, nagyon rövid leszek. Köszönetet szeretnék mondani valamennyi kollégának a támogatásokért, a bátorításokért, és az hozzászólásokat valóban nagyon érdekesnek tartom, Pontosan ez a szerepkör egy parlamentnek. Nyilván való, hogy még az Európai Uniós úgymond külügyi vagy külpolitikában még kisebb a súlyunk, mint ahogy azt szeretnénk, de mégis hangosan kell hangoztatnunk, hogy mit gondolunk ezen országokról, ezen eseményekről, és vízhangot kell, hogy adjunk azon véleményeknek, amelyeket megismerettünk ennek az országnak a falvaiban. Nagyon röviden válaszolnék néhány kérdése is az alkotmányjal kapcsolatosan, mi az álláspontja az EU-nak az alkotmányváltozással kapcsolatosan tehát. Nos, hát olyan intézmények feladata az itt a alkotmányváltoztatásnak, amelyek választott intézmények. Tehát milyen legitimitával jelentkezünk mi akkor, amikor ezekre a változtatásokra sor kerül? Hát a válaszom az, hogy mi is egy demokratikusan választott intézmény vagyunk, tehát ezen jogot kell, hogy érvegyesítjük másoknak a vonatkozását vonatkozásában is. A normákat, a nemzetközi normákat szavatolni kell. És persze lehet egy másik kérdést úgy is feltenni, hogy hogyan lehetne elképzelni azt, hogy ne küldjünk delegációt ö, a választások megfigyelésére. Márpedig 2006 óta nagy változások következtek be. 2006-ban a nemzetközi közösségnek hatalmas szerepe volt. Ezúttal viszont a kongói hatóságok uralták a teljes folyamatot. Hogyha az Unió nem járult volna, nem ment volna el megfigyelői misszióra a Kongóba, akkor ezzel milyen üzenetet közvetítettünk volna, kérdezem. És azt is tudni kell, hogy az ilyen látogatásoknak az a célja, hogy elnemzést adjon a helyzetről, nagyon ö, részletes elnemzést és részrehajlás nélküli elnemzést. Azok az ajánlásokat, amelyeket meg tudunk fogalmazni ezen látogatás után, rendkívül lényegesek, és igazi politikai hatást is fejthetnek ki, nyomást gyakorolhatnak azért, hogy az ajánlásaink azok nem maradjanak írott malasztok. És hát emlékeztetnék arra, hogy 2006-ban az ajánlásainkat megfogalmaztuk, mindössze kettőt követtek ugyanakkor a tények, az események, úgyhogy arra kell gondolnunk, hogy olyan ajánlásokat tegyünk most ezúttal, amelyek igazán gyakorlatban véghez vihetők, pragmatikus módon, praktikus módon megvalósíthatók, tehát ne tegyünk olyan ajánlásokat, amelyek nagyon jók a, olyan demokráciák esetében, amelyeknek már hatalmas történelmi század van a háta mögött, hanem törekedjünk arra, hogy olyan ajánlásokat tegyünk, amelyek, amelyek valóban megvalósíthatóak. Ami pedig a homoszexuális büntetését hivatott törvény illeti, nem voltam a képben, de ez nem is volt a feladatunk. Nyilvánvaló, hogy az Európai Uniónak feladata volt ugyanakkor az, hogy járjon dél és északon kívül régiónak észak és déli részében, és az, mint ott észletünk, az pozitív fejleményt hozott magával. Azt látjuk, hogy a biztonság megerősödött, és ez meg ez köszönhető az Európai Uniós misszióknak, a speciális misszióknak, és hát e tekintetben kettő dologra szeretnék kitérni. Egyrészt arra van szükség, hogy a leszerelés bekövetkezzen, és hogy felszámolják azon katonai csapatokat, vagy félkatonai csapatokat, amelyek illegálisan lépnek fel többek között keleten. Egy. Kettő. Létezik egy rendőrség is, egy rendőri testület, amely most már felszerelt, és amely parancsként azt kapta, hogy fegyvereket civilek ellen nem vethet be. Ennek nagyon pozitív a vízhangja, egyrészt a rendőrök fellépésében, ezt észleltük a szavazásnak a napján, másrészt pedig olyan helyzetekben is, amikor rendkívül feszültek voltak a helyzetek, akkor is a rendőrök példásan léptek fel ezen kívül azt is megemlítem, hogy az közemberek, a, a civil emberek a rendőrökben nem ö, fenyegetést látnak, hanem pontosan az ellenkezőt, a békességnek a biztosítóit. Tehát még másként szólva azt is mondanám, hogy sikerült kialakítani egy kompromisszumot októberi felépésünknek köszönhetően is, és hát nyilvánvalóan erről majd még tudunk eszmecserét folytatni. Tovább kell folytatni tovább kell figyelni azt, hogy mi történik ezen régióban, és azt hiszem, hogy az európai térségnek, uniónak is megvan a saját felelőssége ezen kérdések alakulásáért. Hagy mondjak még köszönetet az Európai Parlament delegációnak vezetőjének, Perelő Rodriguez úrnak is, az összes megfigyelő kollégának is, és ezt az alkalmat hagy használjam ki arra is, hogy jelezem, hogy fontos támogatnunk a kiváló együttműködést, folytatni azt, támogatni azt, a választási megfigyelési tevékenység rendkívül fontos tevékenység az Európai Parlament valóban a delegációjával olyan tevékenységet tudott ellátni, amelyel sikerült megerősíteni azt a politikai súlyt, amelyet a sima megfigyelői delegáció tevékenység nem tudhat magáénak. Nagyon gyakran az ilyen sima megfigyelő testületek csak a technikai részekre koncentrálnak, már pedig az Európai Parlament a saját maga jelenlétével a politikai dimenziót is megadta, tovább ami súlyt, eh, hangsúlyt adott az Európai Uniós ilyenfajta tevékenységnek. Köszönöm szépen, Mária, mondja az elnök, Rodriguez úr. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Szeretném elmondani, hogy a kolléga ugye említette, hogy vannak olyan kérdések, amelyek nem tartoznak a misszió illetékességébe. De itt történeti előzmények is vannak, és ezek eléggé lényegesek ahhoz, hogy az Európai Unió bizonyos feltételeket szabjon. Nem arról van szó, hogy az Európai Unió kreál bizonyos helyzeteket. Koherens módon kell, hogy fölépjünk, de nincs túl sok értelme annak, hogyha mi koherensen lépünk fel, és a világ többi része más dolgot tesz. Tudom, hogy nehéz koherens módon fölépni nemzetközi közösségi szinten, de legalább tegyünk erőfeszítést ennek érdekében. Próbáljuk meg. Kabila egy győzelmével kapcsolatban nekem nincsenek preferenciáim, lehet, hogy tévedek, de Kinshasa-ban sok mindent meghallgattunk, sok mindenkit meghallgattunk, és sok választási irodát is meglátogattunk, és tudjuk, hogy voltak olyan esetek, amikor 15 hely volt, és ebből csak 12 esetben, és ebből 12 esetben az ellenzéki jelölt győzött. Elnök, nagyon érdekes volt ez a beszámoló. Ezzel lezárnám a napirend 14-es pontját. 15-ös pont egyéb kérdések nincs ilyen, 16-os pont következő ülés, január 12 9 órától 12.30-ig itt. Mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, és mindenkinek köszönet.